liebe Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit ezen a napos hétfő délutánon. Sajnos Sajnos azonban itt az Alcide de Gasperi teremben kell lennünk a napsütés ellenére. Örülünk természetesen, hogy ilyen mozgalmas napirendet fogunk ma végigvenni. A napirend elfogadása első pont. Ezt elfogadottnak tekinthetjük. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy két különböző tevékenységről döntöttünk. Először is április 19-én, tehát következő héten lesz a nemzeti parlamentekkel való találkozónk klímavédelem témakörben. Remélem, hogy sokan jelen lesznek, és a nemzeti parlamentbeli kollégákkal tudunk foglalkozni ezzel a nagy témával, különös tekintettel a következő éghajlatvédelmi konferenciára. Aztán arról is döntöttünk, hogy egy workshopot tartunk a Szevezó 3 irányelvvel kapcsolatban, amelyre ezen a héten szerdán kerül sor. 14 órától 16 óra 30-ig fönt a Jan 6Q2-es teremben. Nagyon jó lenne, hogyha néhány kolléga ott is megjelenne. Chris Davis jelentkezett, parancsoljon. Just in general under this head. Ezzel kapcsolatosan szerintem, hogyha ön bejelenteni a következőket, a szakbizottsági elnökök ülése után az elnökök értekezlete korrelációs táblázatokat terjesztett elő, és márciustól a parlamentnek az kell, hogy legyen a politikája, hogy a tanácsot értesítse arról, hogy a gyorsított eljárásokra nincsen készen minden esetben, ha csak nincs korrelációs táblázat, és a múlt héten azt hiszem, hogy a mezőgazdasági bizottságban javaslatot támogatunk, ami továbbra is a korrelációs táblázatok anyagba való foglalását, belefoglalását támogatta ezt a rendelkezést, hiszen az általános elv. Ez a szakbizottság a gyümölcslé irányelve fog foglalkozni, és kérdezem, hogy az előadó a korrelációs táblázatokkal készen áll-e, vagyis hogy azokat belevegye ebbe a jelentésbe, vagyis anyagba. Jó lenne, hogyha a titkárság a szakbizottság tagjainak és a tanácsadóknak körbeadni egy anyagot arról, hogy az említett kérdésről mi a véleménye az elnökök értekezletének és a szakbizottság elnökök értekezetének azért, hogy mindenki átfogó képet kapjon a helyzetről, az frakcióvezetők is. Köszönöm szépen, Chris Davis, a koordinátorok ülésén fogunk erről szót ejteni, és akkor majd részletekben kezeljük ezt a dolgot. Körünkben szeretettel köszöntöm Sophie Okoni asszonyt. Bonjour! Ön most tagja lett ennek a csodálatos környezetvédelmi bizottságnak. Szeretettel üdvözöljük, és sok sikert kívánunk! És át is térnénk a harmadik napi rendi pontra, ami a március 7-ei és január 24-i, 26-ai ülések jegyzőkönyvének az elfogadása. Hogyha nincsenek kifogások a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük őket, és akkor át is térünk a negyedik napi rendi pontra, ami a hulladék keletkezés megelőzésére és a hulladék újrafeldolgozására irányuló stratégia a koordinátorokkal megbeszéltük, hogy meghívjuk a bizottság képviselőjét, hogy velük cseréljünk eszmét erről a témáról, és meg is adnám Solidad Blanco asszonynak, a Környezetvédelmi Főigazgatóság vezetőjének a témát, a szót. Thank you, Mr. Chairman, and thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívta a bizottságot azért, hogy a jelentés legfontosabb következtetéseiről tájékoztatást adjon. Ezt a jelentést január 19-én fogadtuk el ebben az évben, és átadtuk a többi intézménynek. Ez egy olyan stratégiával kapcsolatos, amit 2005-ben fogadtunk el. A hét stratégia egyikeként a hatos környezetvédelmi cselekvési program részeként. Ennek az volt a célja, hogy az újrafeldolgozás társadalmává alakítsa át az EU-t, ami a hulladék gazdálkodást illeti. Ebben a jelentésben benne vannak a bizottság legfontosabb lépései a stratégia végrehajtására. A második részben pedig a stratégia főhatásairól szólunk, a hulladék gazdálkodás hulladék keletkezésre, és van egy harmadik rész is, statisztikák is szerepelnek a ti hulladék képződésről a mellékletben. Szeretnék a három szekcióval, szakaszak kapcsolatosan néhány szót szólni. Először is a bizottság milyen lépéseket tett azért, hogy a tematikai stratégiát végrehajtsa a hulladék újrafeldolgozásra. 2005-ben a bizottság sok erőfeszítést tett azért, hogy modernizálja, egyszerűsítse a joganyagot, amelyet a stratégia elfogadása után követő. 2008-ban a felülvizsgált hulladék keret irányelvvel foglalkoztunk. Ez egyszerűsíti ezt a szakpolitikát, és ez bevezeti kötelező módon a hulladék hierarchiát, kötelezi a tagállamokat, hogy a gazdálkodási terveiket modernizálják, és hulladék megelőzési programokat vezessenek be 2008-ig. Hulladék adat központ is létrejött, ennek nyomán a Eurostatban, és egy életciklus értékelési rendszer is ami pedig az újrafeldolgozást illeti az elektromos és elektronikus hulladék esetében szintén belekerült az irányelbe. Ez első olvasató már túl van, és nem sokára a második olvasat következik, majd az elfogadás. Ha megnézzük, hogy milyen előrelépés történt a hulladék hierarchia alkalmazása területén. Szeretnék néhány szót szólni a hulladék keletkezésről és gazdálkodásról. A hulladék keletkezés, ez az egyik legfontosabb pont. A múlt júniusban elfogadott jelentés vegyes képet mutat. Összességében el kell ismernünk, hogy a hulladék képződés szinte az összes tagállamban növekedett, és jó hírem is van, ez a növekedés olyan ütemben történt, ami lassabb, mint a GDP növekedése. Tehát ez azt jelenti, hogy relatíve elválasztódik egymástól a hulladék keletkezés és a GDP növekedése. Az EU-ban még nem voltunk képesek arra, hogy, hogy csökkentsük a hulladékképződés, bár 2008 óta van egy kis csökkenés, de ezt monitorozni kell, mert nem tudjuk, hogy ez valós trende a hulladékképződésben, avagy csak a gazdasági válság tükröződése. Ami a trendet illeti, a csökkenés, növekedés, a növekedés ugye lassabb, mint a gazdaság, mint a GDP növekedése, viszont ami a hulladék képződést illeti a háztartásokban, ez más és más a különböző tagállamokban. Az EU-ban az átlag évente a háztartásokban kicsit több mint 500 kg, az USA-ban 750 ez a szám, de jelentős különbségek vannak a tagállamok között, 300-tól egész 800-ig terjed ez a mennyiség. Nagyon sok érdekes tapasztalat van a jelentésben, különböző helyi hatóságoktól érkeztek ezek a hulladék termelés csökkentésére, de csak egy tagállam, Németországnak sikerült a háztartási hulladék termelés csökkenteni 10 százalékkal tíz év alatt, ami a hulladék gazdálkodást illeti, és a teljes újrafeldolgozást az EU-ban, ez növekedett. 2008-ban az újrafeldolgozás 38 százalék volt, ami előrehaladás, mert 2005-ben ez 5%-kal alacsonyabb volt, 18%-kal magasabb mint amit 2009-ben regisztráltuk. Tehát jó hír ez a hulladék újrafeldolgozásban, és a lerakókba való elhelyezés is, itt is jó eredmények vannak, több mint 50% volt ez 2005-ben, most 40%, 65% volt ez 95-ben, tehát ez sikerült csökkenteni most már 45%-ra a lerakó lerakott hulladék mennyiségét, viszont itt is jelentős különbségek vannak a tagállamokban, a teljesítményt illetően. Néhány tagállamban szinte sikerült a hulladék lerakókat megszüntetni, de néhány tagállam még mindig főleg a lerakókhoz folyamodik, mint hulladék gazdálkodási eszközhöz. Mi az oka a teljesítmény különbségeknek? Arra következtetésre jutottunk, hogy ez különböző intézkedések kombinálásának az eredménye, fiskális intézkedések, azután a felvilágosítás, oktatás azért, hogy újrafeldolgozó társadalom felé haladjunk. Ami a hulladékgazdálkodási politikát illeti, a jelentés néhány trendet azonosított, és néhány ösztönzött is a jövőbeli politikára. Az első a, az erőforrás hatékonysággal kapcsolatos, a hulladék újrafelhasználására, újrafeldolgozására további erőforrások kellenek, általában az erőforrásokra illetően nőttek az igények, és ez 75%-ban állapítható meg a következő években. A másik pedig az újrafeldolgozott termékek piaci részesedése, az újrafeldolgozott termékek aránya, a másik pedig az EU igen nagyra törő célokat fűzött ki a szüvegház hatású gázok csökkentésére, ezt támogatni lehet a jobb hulladékgazdálkodással, vagyis növelni kell az újrafeldolgozást, csökkenteni a hulladék lerakók alkalmazását, és ezzel 19-31%-kal lehet a kibocsátási céljainkat növelni 2020-ig. Ami pedig a háztartási hulladékot illeti, vagy az újrafeldolgozás, újrafeldolgozott anyagot, amit egyébként kidolgoznának, ezekben igen nagy potenciál rejlik az üvegházhatású gázok csökkentése szempontjából. A jövőbeli politika a különböző anyagok környezeti hatásával függ össze, ambiciózusabb céljaink lesznek, a termékek és az anyagok um, nagyobb súlyjal esnek a latba, ami a környezetet illeti, és tovább erősítjük erőfeszítéseinket azért, hogy az embereket felvilágosítsuk, és számszerűsítve tudjuk kimutatni a környezeti hatásokat. Végül pedig a végrehajtás, ahogy a jelentés mutatja, ez továbbra is prioritás. Megerősítettük erőfeszítéseinket azért, hogy a végrehajtás szintje növekedjen, de 2009-ben 20 százaléka a szabásértési eseteknek környezetvédelmi szempontból a hulladékkal volt kapcsolatos. Nem csak a szabásértési eljárásokra akarunk hagyatkozni azért, hogy motiváljuk a tagállamokat, főként azokat, amelyek a legkevésbé teljesítenek, hanem abban is, hogy találjanak megoldásokat, például a leg előre haladottabb tagállamok tapasztalatai alapján. Vannak nehézségek, amelyek az emberi erőforrás hiánynak tudhatók be. Konklúzióként, elnök úr, szeretném megmondani, hogy a legfőbb kihívások a következőek. A hulladékpolitikát tovább kell erősíteni, és jobb kapcsolatokat kell teremteni egyéb kocsfontosságú szakpolitikákkal, és e célokat szeretnénk gyakorlati cselekvésé alakítani a bizottság és a tagállamok részéről. Egyrészt integrálnunk kell az erőforrás hatékonyságot a hulladékpolitikával. Itt megemlíteném, hogy egy flagship kommunikáció jelent meg, és ezzel kapcsolatosan egy sor kezdeményezés a hulladékkal kapcsolatos, ami a fenntartható fogyasztási cselekvési tervet illeti, a megelőzésre helyezünk hangsúlyt a termékek, a termékek terén, és ami a nyersanyagokat illeti, itt az erőforrás hatékonyságról külön fejezet szerepel az anyagban, a Környezetvédelmi Főigazgatóságon nyersanyagokkal kapcsolatos európai partnerséget akarunk létrehozni, és az újrafeldolgozási célokat áttekintjük 2014-ig, és ez a felülvizsgálat más újrafeldolgozási célokat is érinthet, azért, hogy az EU joganyaggal összhangba legyünk. Monitorozni fogjuk a hulladék keret irányelv végrehajtását a nemzeti hulladékgazdálkodási és megelőzési tervekkel összhangban. Az EU pénzalapok, melyek segítséget nyújtanak a tagállamoknak azért, hogy az irányelvet megvalósítsák, a hulladék hierarchia szerint lesznek felhasználva, ez biztosítani kívánjuk. Röviden ennyit a jelentésről, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Köszönöm szépen. A jelentés bemutatását a hulladék mindenképpen sláger téma. A környezetvédelem napirendjén nagyon sok összefonódás van, természetesen a források hatékonyságával, környezetvédelemmel. Kalhágy Franz az első felszóló. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság képviseletében itt lévő kedves hölgynek a következőt mondanám. A Környezetvédelmi Főigazgatóság tényleg emberhiányjal küzdik, és az európai szabályok végrehajtásáért körülbelül egy tucatnyi embere van, tehát igazából ez kezelhetetlen dolog. A másik megjegyzésem az, hogy nagyon bonyolult téma ez, és a tagállamoknak pedig eléggé sajátos gyakorlata van az európai jogszabályok átültetésében. De sajnos ennyi lett volna a pozitív megjegyzésem de különben el kell mondanom, hogy a hulladék politikát már több éve figyelemmel kísérem. És ez a mai nap egy első rangú vereség számomra. És most szeretném még egyszer aláhúzni, hogy miért. A régi tagállamokban a különbségek, tehát mondjuk Franciaország és Németország, vagy Németország és Anglia közötti különbségek nagyobbak, mint például Németország és Bulgária között. A régi tagállamok igazából totál nem törődnek azzal, hogy a régi hulladék irányelvet átültessék. Kettő éve módosítottuk ezt az irányelvet. Azonban a normák definíciói még mindig a tagállamok kezében vannak. Hogyha pedig belegondolunk, hogy a miniszteri tanácsban milyen viták zajlanak, és akkor ott ülnek az ismerőseink. Hogyha például a nyersanyagpolitikáról van szó, akkor a legutóbbi miniszteri tanácson mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy igen, igen, minden nagyon helyes, és tovább kell haladnunk. Egy órával később ugyanaz a miniszteri tanács az elektronikus hulladékról szavazott, nem is úgy, ahogy kívántam volna, és nem tudtak megállapodni néhány alapvető, egyszerű európai szabályról. Úgy gondolom, hogy a tagállamok elé kéne tennünk egy tükröt, főleg a régi tagállamok elé, hogy ezeket az óriási hiányosságokat valahogy kiegyenlítsék hiszen nem varázslat bemutatni azt, hogy nem csinálták ezt meg. Hiszen a bizottság eh, munkatársai is hajukat tépik, ha látják, hogy mit csinálnak a tagállamok. Például hiányolom azt, hogy a bizottság eh, nem spontán javasol egy eh, európai hulladék lerakó irányelvet. Igen, 20 évet csődöt mondunk a hulladékpolitikával, és egyik percről a másikra nem tudjuk leszabályozni a dolgot. Tehát szerintem tényleg nagyon sokat kell dolgoznunk, nem csak rövid távú célokon, hanem hosszú távú célokon is el kell gondolkoznunk. És a hulladék hierarchia rugalmassága igazából betegség. Tehát azt csinálnak, amit akarnak, mert nem került meghatározásra, hogy mit értünk mi alatt. Elnök úr. Németországban is ide-oda tologatják az ügyet. Csak annyit akarok elmondani, hogy mi is nem világos szabályokat fogadtunk el, de szeretném most végigmondani. Elnök úr, tehát ez az egész dolog hátrafelé sül el, éppen ezért támogatnunk kell a bizottságot, az teljes szimpátiámmal mögöttük állok, hogy ne 20 dokumentumot rakjanak ide le a flaxív téma tekintetében, hanem a tagállamok csinálják már meg, amit elhatároztak róluk. Igen, mert tesszük. Vittorio Pródi. Vittorio. Három percre, ha lehet. Nagyon rövid leszek. Köszönöm. Köszönöm a bizottság jelentését de azonban én is szeretnék egy javaslatot előterjeszteni, és pedig azért, hogy világosra tegyem azt a tényt, hogy itt nem hulladékról van szó, hanem forrásokról. És pedig lehetővé kell tenni azt, hogy feljegyezzük, megtudjuk, hogy ki gondosan gyűjt, újra feldolgoz, és ki nem. És ezt pedig el kell ismerni, hogyha valaki tisztességes. Ez pedig megoldható lenne egy hulladék díj keretében, hiszen így a polgárok sokkal konkrétabban látják azt, hogy tényleg hulladékról van szó, és Igazából a hulladékot gyűjteni lehet, az életciklusa végén újra fel lehet hasznosítani, és így a hierarchia tekintetében tovább lehetne felhasználni a dolgokat. Köszönöm. Chris Davis. Megismételném nagyjából azt, amit Karl Heinz már elmondott. Nagyon egyetértek azzal, amit mondott a jogszabályok átültetése a leglényegesebb. Nagyon jó példák is vannak, és borzalmas példák is vannak. A legutóbbi példa Olaszország igazából rávilágít arra, hogy milyen rosszul is mehetnek a dolgok. Hogyha visszatekintünk 2009-be, a bizottság olyan dokumentumokat adott ki, amelyben igazából egy hulladék eh, átültetési ügynökséget szeretett volna létrehozni. Én nem igazán szeretem az ügynökségeket, de a, ebben a dokumentumban lefektetett érvek meggyőzők voltak. Hogyha belegondolunk az Európai Unió nehézségeiben, hogy mi van akkor, hogyha szabálysértés ellen fel akar lépni? Nehéz, igen. De a bizottság miért nem nyújt be ilyen javaslatot? Elképzelhető, hogy a tanács a költségekre hivatkozva ellenállna. De elképzelhető, hogy a bizottság abból indul ki, hogyha a tanács úgy is makacskodik, akkor minek javasoljunk ilyet. De egy öncélú dolgot nem akar javasolni. Hát, ez van. Köszönöm. Utolsó kérdés. Kimner asszony. Köszönöm. Elnök úr. Az a jelentés, amelyet ma hallhattunk, az világosá teszi, hogy mennyire nehéz a hulladék gazdálkodás témája. És igazából szem elől tévesztettük ezt a gazdaságpolitikán során, hiszen a tagállamok egyáltalán nem értik azt, hogy itt igazából gazdaságról van szó, gazdasági kérdésről. Tehát nem csupán teherről van szó, hanem egészen egyszerűen arról van szó, hogy olyan aktivitások vannak, amelyek hasznosak lehetnek a régiók fejlődéséhez is. És nagyon nehéz olyan befektetéseket eszközölni, és nehézségek vannak új szemét lerakókat is létrehozni. Szerintem már elmúlt az idő, és érett technológiákra van szükségünk. Már nem az a helyzet, hogy egyszerűen lerakjuk a szemetet valahova. Igazából mire nyitja ki a szemünket ez a jelentés? Igazából azon jog ellenségei vagyunk, amelyet saját magunk vezettünk be. Számos tagállam nem ültette át, nem alkalmazta ezt az előírást, és sok kolléga utalt is arra, hogy európai jog, jogot hoztunk létre, azonban a tagállamok vagy nem alkalmazzák ezt a jogot, vagy hogyha pedig átültették a nemzeti jogba, akkor nem eh, alkalmazzák következetesen. Észrevesszük azt is, hogy eh, az egyes tagállamok között eh, hulladék folyamok vannak. Amennyiben a tagállamok alkalmazkodnának az előírásokhoz, akkor igazából nem az lenne, hogy exportálják, importálják a hulladékot, amit a társadalom nem tud ellenőrizni. Tudatában kell lennünk annak, hogy a társadalmi ellenőrzés igazából egy kincs. Tehát a tagállamainkat fel kell szólítanunk, hogy ellenőrizzék a hulladékgazdálkodás, és pedig az európai előírások értelmében. Köszönöm szépen! Bankó asszony hallotta a kritikát, most akkor röviden várjuk a válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni a támogatást Florence úrtól, hogy támogatja a bizottság munkáját. Nyilvánvalóan az alkalmazás a prioritás, de egyetértek Florence úrral, hogy nagyon nagy különbségek vannak, nagyon mély szakadékok a tagállamok között. Mindenképpen tudatosítási, információcsere, rendezvényeket szervezünk majd, és szeretnénk a tagállamoknak lehetővé tenni azt, hogy profitáljanak abból, hogyha jól átültetik az európai jogokat. És ezek az országok osszák meg tapasztalataikat a többiekkel. A termelők felelőssége nagyon fontos. Meg kell osztaniuk a tapasztalatokat az adóintézkedések terén, a felelősség terén, de az alkalmazási hiányosságok nagyon jelentősek. Késlekedések is vannak a tagállamokban, és pedig az európai jogszabályok átültetésében. A hulladék irányelv esetében megemlíteném, hogy az átültetés határ ideje 2010. december vége volt, és a mai napig csak öt tagállam értesített minket, hogy az irányelvet átültették a honi jogba. Nyolc eh, tagállam részben átültette az irányelvet. Tehát nagyon gyakran eh, szólítjuk fel a tagállamokat, hogy jelezzék az átültetést, ennek ellenére nem teszik, és éppen ezért szabálysértési eljárás is kezdeményezünk. Azt is szeretném elmondani, hogy Pródi úrnak azt üzenném, hogy sok mindent teszünk, hogy megpróbáljuk a tagállamok mentalitását megváltoztatni a hulladékkal kapcsolatban. Tehát, hogy a hulladék nem feltétlenül eldobandó valami, hanem lehet valaminek a forrása is. Most voltunk először olyan helyzetben, hogy hulladék kritériumokat szabjunk meg, tehát például az alumínium és a fém hulladék tekintetében. És múlt héten a komitológia előtti szakaszba érkezett a hulladék fogalom meghatározása. Ez pedig stratégiailag szükséges esemény volt. Tehát amennyiben újra feldolgozzák a hulladékot, akkor ezeket az anyagokat kijuttatjuk a hulladék ellenőrzésből, és másodlagos nyersanyagot nyerünk belőlük. Davis úr megjegyzése a hulladék irányelv átültetésű ügynökségről a bizottság nem adta fel idevágó ambícióit hogy legyen egy hulladékkezelés átültető testület. Most megvalósíthatósági tanulmány készítettünk 2009-ben és 2010-ben pedig már pozitív visszajelzéseket is kaptunk. Pillanatnyilag azt vizsgáljuk, hogy egy ilyen új stratégia mennyire megvalósítható, hiszen tudnunk kell, hogy nagyon szilárd alapoknál javaslatot kell benyújtanunk amely mindenféle vizsgálatnak ellenáll, azoknak a vizsgálatoknak is, amelyek olyan részről jönnek, akik ellenzik ezt. Meg kell vizsgálnunk a gazdasági hasznot is, amely elvész ezen irányelv átültetése nélkül. Hiszen elveszítjük a másodlagos nyersanyagot. Végig eh, kísértük a költség-haszon vizsgálatot is. A bizottság pedig 2011-ig kívánja befejezni ezeket a vizsgálatokat. Ennek eredményeként még ebben az évben benyújtunk majd egy javaslatot. Tehát teljes mértékben meg vagyunk győződve arról, hogy az olyan balesetek, mint például ami Magyarországon történt, újabb kezdeményezésekre ösztönzik az érintetteket, és tudatosítják mindenkiben, hogy veszélyesek a hulladékkezelők, és hogy határokon átnyúló dimenzióval is rendelkeznek. Most pedig azzal fejezném be, hogy néhány információt mondok a hulladékszállításról, amely nagyon fontos része Hübner asszony kérdésének. Ebben a tekintetben a jelenség azt is igazolta, hogy az ellenőrzés nagyon fontos a tagállamok között is, és a bizottságban számos intézkedés született, melynek célja az, hogy a hulladékszállítási szabályokat ellenőrizzük. Tehát volt tudatosító kampányunk, vannak iránymutatóink, amelyekhez például kérdőív is csatlakozik, tehát, hogy a nemzeti hulladékszállítási előírás mennyire felel meg az európainak, az elektronikus hulladék, elektronikus termékek milyen elbánásban részesülnek. És eh, annak érdekében, hogy jogilag kötelező érvényűek legyenek a jogszabályok, itt például a hulladék gépjárművekről is eh, vannak előírások a veszélyes, nem veszélyes járművekre osztottuk itt a hulladékjárműveket. Tehát léteznek -e ezek, és esetleg a leglényegesebb kezdeményezés ebben a tekintetben az, hogy a mi irányelvben a bizonyítás terhe is szerepel, tehát igazolni kell valamiről, hogy hulladék, és nem lehet újra felhasználni. Tehát folytatjuk a munkánkat, reméljük, hogy nem sokára a haladásról jelentést is mutatunk be önöknek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönünk, ez egy nagyon fontos téma volt, nem feledjük, és a végrehajtás hiányosságait mindig pellengére állítjuk, és el fogunk menni egy delegációval Kampániába, egy régióba, ahol, vagy Kalábriába, ahol nagyon rossz a helyzet hiszen ott nagy hiányosságok vannak. De folytatnunk kell, négykor jön Ötinger biztos, és így a másik témára már nem marad sok idő, de Blanco asszony itt a partnerünk, itt látjuk a kadmium tilalmat, és pedig a vezetékmentes, illetve a hordozható akkumulátorok tekintetében. Tehát négy perc alatt. Thank you. I will be brief in this. Uh, Köszönöm, rövid leszek. Csak az összefüggésekre szeretnék. Amiket 2006-ban uh, fogadtuk el az új elem akkumulátor irányelvet, ez megtiltja az, hogy uh, higanyt és kadmiot tartalmazó elemeket, akkumulátorokat hozzanak forgalomba, de néhány kevés kivétel van ez alól, az egyik a hordozható elemek akkumulátorok, a vezeték nélküli eszközökben. Jelentés készült 2010. decemberében az eredményekről, ami a kivételek felülvizsgáltat illeti. A bizottság több értékelés végzett, és ennek eredményeként, amit a bizottság végrehajtott, vagyis az alapos elemzés eredményeként még nincsenek megfelelően megfelelő érvek, konkrét argumentumok arra, hogy fenntartsuk a kivételeket. A lítium, a li-ion ma megfelelő alternatíva a NiCd cd elemek számára, de ezek az alternatívák bizonyos hátrányokkal járnak, vagyis az újrafeldolgozás kisebb mértékű, és az élettartam is rövid. Lehet néhány környezeti haszon, de a haszon mértéke meglehetősen alacsony. Hogyha visszavonjuk a kivételeket, akkor nem tudjuk ezt biztosan állítani, hogy ez mind a költségekkel arányba lenne. De itt még nem fejeztem be a történetet, tovább dolgozunk azon, hogy komparatív életciklus értékelést végezzünk, az érintett felekkel konzultáltunk március és május között tavaly az összes elemzés alapján. Az összes releváns érdekelt fél ebben részt vett, és többségnek az a véleménye, hogy komparatív életciklus értékelésre van szükség a különböző technológiai opciókra vonatkozóan. Három technológiáról van szó, a nikkel kadmium, a nikkel hibrid és a líbium még nincsenek megfelelő értékelések. Tavaly októberében úgy döntöttünk, hogy ezt a komparatív életciklus értékelést elvégezzük, így a bizottság tanulmányozza a kérdés, ez, ez év októberében zárul le, de ezt előtt júniusban vagy júliusban az érdekelt felekkel konzultáció lesz, megbeszéljük a részleteket, az első eredményeket, és itt az érdekelt felek véleményét ismételten figyelembe vehetjük az elemzés készítésekor. Hogyha az életciklus elemzés jelentése azt mutatja, hogy életciklus szempontjából alternatívát találtunk a kadmium technológiával szemben, ami hasznos lesz az egész életciklus során összességében, akkor olyan helyzetben leszünk, hogy új javaslatot tehetünk a társ jogalkotóknak, valószínű az év, jövő év elején. Köszönöm. Chris Davis. Köszönöm amikor a bizottság azt mondja, hogy a haszon nem magasabb, mint a költség. Amikor láttam ezt a napirendi pontot, akkor arra gondoltam, hogy a kadmium alternatívái nem megfelelő minőségűek ahhoz, hogy ezt erőforrásként alkalmazzunk, de közben az volt az igazgatóság weboldalán, hogy az alternatívák bár mérgezőek, de kevésbé veszélyesek, kevésbé kockázatosak, mint a kadmium alkalmazása. Most megfordítanám a bizottság kérdését, emlékeztetnék arra, hogy az óvatosság, a megfelelő gondosság elve kell, hogy itt alkalmazva legyen. A bizottság tudja demonstrálni, hogy az kivételek visszavonásának költsége valóban magasabb, mint a haszon? a várható előny? Jelen pillanatban a bizottság nem tudja állítani, hogyha a, hogy a költségek a haszonnál magasabbak lesznek, vagy nem. Egy teljes ciklus elemzése van szükség, nem csak a felhasználási fázist kell ebbe belevenni, ami a weboldalon szerepel, hanem a gyártási fázist az elemek esetében, valamint a hulladékfázist, az eljárás folyamán és a, az elemek újrafeldolgozása esetében. Ami a hulladék képződést illeti, ha helyettesítjük a kadmium elemeket nikkel, metállal vagy lítiummal, akkor ezzel a hulladék generálódást növeljük, és itt dől el, hogy sikerül-e, érdemese helyettesíteni a kadmiumot. De olyan konklúziót szeretnénk, ami nem ellentmondásos, és ezért a három technológiát egymással össze akarjuk hasonlítani, ezért kezdtük meg ezt az értékelést, úgyhogy Davis úr, most még nem tudok válaszolni. Még nem tudjuk a választ, erős lobby létezik mindkét oldalon, és olyan adatokkal kell előállnunk, amelyek valóban tudományos alapokon állnak, és ez eddig még nem tör, történt meg. Ez a helyzet, úgyhogy reméljük, hogy ha a komparatív életciklus elemzés elkészül, akkor szilárd alapokon, biztos alapokon tudunk konklúziókat közölni. Köszönöm. Köszönöm. Úgy látom, hogy nincs több kérdés a témához. És kimerítettük ezt a két témát. Úgy gondolom, hogy pár percen belül megérkezik a biztos úr. Talán néhány bejelentést tennék a múlt héttel kapcsolatosan. Elmúlt héten bankokban megtartásra került az első vég, éghajlatvédelmi előkészítő konferencia, és ahogy a bizottságtól megtudtam, a szokásos módon érdemi előrelépés, tartalmi előrelépés alig mutatkozott. A kiotói jegyzőkönyv folytatása volt az egyik legkényesebb téma. Itt nagyon nagy szakadék volt az ipari államok és a fejlődő országok álláspontja között e téma kapcsán. Júniusban Bondban lesz Kyoto témában a következő találkozó, és ott aztán sor kell, hogy kerüljön a, követ, a különböző kötelezettségvállalások témájára, ami a finanszírozást illeti. Pénteken érkezett a bizottságtól egy jelentést, ami a pénzügyi eszközök éghajlatvédelmi célú mobilizálásáról szólt. hogy ez a hír, híres hírhet, 100 milliárd dollár 2020-ig, erről van itt szó. Biztos vagyok abban, hogy ezzel még többször is lesz alkalmunk foglalkozni. Következő héten lesz a úgynevezett fenntarthatósági eh, hét, vagy hát zöld hét. Talán májusban jobb lenne, de most lesz. Öttinger biztosnak ezzel kapcsolatban van egy közleménye, ami az intelligens áramfogyasztás mérőkről szól, illetve hát ugye ezt, ezt fogja javasolni, mindjárt meg is érkezik, úgyhogy akár neki is szegezhetjük majd ez, ezzel kapcsolatos kérdéseinket. Ezen a héten szerdán az energiaadó irányelv eh, felülvizsgálatáról fogunk beszélni. Németországban nagyon nagy a hangzavar a médiában ezzel kapcsolatban. És május 4-én a biológiai diverzitással kapcsolatos stratégiát fogja a bizottság bemutatni, tehát ezek voltak még a kollégáknak szóló közleményeink. Karl-Heinz Florencnek lenne még a, a hulladék vitával kapcsolatban megjegyzése. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót adott. Úgy gondolom, hogy egyet értettünk itt a lényegben, csak eljárás jogi kérdések vannak. A, mi a vitában elhangzott, azt a bizottság alátámasztotta jó lenne, hogyha meg tudnánk hívni e, ide a bizottságtól a megfelelő illetékeseket, hogy velük vitatkozzunk, illetve a tanácsból. Elnök, én biztos vagyok benne, hogy a tanács is valamilyen formában képviseltetve van itt, és talán megérkezett hozzájuk ez az üzenet. Ami számomra meglepő, az az, hogy a zöldek egyetlen képviselője sincs itt a környezetvédelmi bizottságban, nincsen itt egyetlen ECR és EFD képviselő sem. Tehát úgy tűnik, hogy számukra ezek a témák talán annyira nem fontosak, mint mások számára. Most rövid szünetet tartunk, és hogyha Günther Öttinger megérkezett, akkor néhány izgalmas témáról is szót ejthetünk vele. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, folytathatjuk a napirend hatodik pontjával az ülésünket. Örömmel üdvözlöm itt körünkben a Környezetvédelmi Bizottságban Günther Öttinger biztost. Öttinger biztos már kétszer látogatott el hozzánk, mindig olyankor, amikor valami fajta katasztrófa volt, például július 5-én múlt évben, amikor a mexikai öbölben felrobbant az olajfúrótorony, és most rövid idővel ezelőtt, miután Japánban eh, atomerőmű katasztrófa történt. A mai ülés azonban nem egy katasztrófa kapcsán e, kerül megrendezésre itt a biztosíra, hanem szeretnénk a bizottság és a parlament közötti keretegyezőnek megfelelően strukturális párbeszédet folytatni vele, és szeretnénk eh, hallani az ön terveit az energiapolitika területén. Ez egy nagyon nagy téma, ami az ITRE bizottságot is eh, nyilván érdekli, de nyilvánvalóan a környezetvédelmi bizottság számára is nyomós okból fontos. Tehát a kollégák nagyon is érdeklődnek az iránt, hogy mi szerepel a jövőbeni terveiben, ebben az évben és a következő évben. Tudom, hogy eh, a Strasbourgban ugye különböző kérdések voltak a nagy északi tengeri szélerőművekkel, offshore szélerőművekkel kapcsolatban, és vita volt ezzel kapcsolatban, és reméljük, hogy mi azzal tudunk ehhez hozzájárulni, hogy fenntartható, tiszta és olcsó energiaforrásokat támogatunk itt Európában, úgyhogy meg is adom önnek a szót, és aztán még lesz lehetőség kérdések feltételére is. Elnök úr, Leinen úr, tisztelt eh, Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! A rövid bevezetőmben két-három témára szeretnék koncentrálni, nevezetesen a partmenti eh, földgáz és kőolaj kitermelésre, másodszorban a nukleáris biztonságba és a fukushimai katasztrófára való válaszadásra, harmadik sorban pedig az energiahatékonyság kérdésére, tehát hogy hogyan tervezzük a jövőben az energiahatékonyságot. Minden mellett hajlandó vagyok természetesen ma is és más időpontban is megbeszélni önökkel, hogy amúgy még milyen kérdések fontosak számunkra az energiapolitika napirendjén. Elsősorban is a 2020-as célok, és ugye az egységes piac és annak kiteljesítése, sorban a gáz és villamos áram infrastruktúrával kapcsolatos kérdések, és az energia külpolitika és előkészítése, az Európai Unió nemzetközi szerepe ötödrészt, aztán az a kérdés, ami a parlamentben és különböző civil szervezetekkel folytatott meg megbeszélésben a 2050-es roadmap-el útitervvel kapcsolatban felmerült. Tehát első kérdés a partmenti offshore energiakitermelés. Hatástanulmányokon dolgozunk intenzívan, ami szerepelt ugye a múlt októberi közleményben is, aztán sor került egy közmeghallgatásra, és az európai eh, polgárokkal konzultálunk minden olyan kérdésben, ami az offshore létesítmények eh, biztonságát illeti. Mindezekre május 11-ig kerül sor. Intenzív eh, párbeszédben vagyunk nem kormányzati szervekkel, szabályozó hatóságokkal, és nyilvánvalóan a vállalatoknak is feladata van ezen a téren. Ők megígérték, hogy a követő intézkedésekre egy útitervet dolgoznak ki hamarosan, és ez tartalmazni fogja új olyan új berendezések elkészítésre vonatkozó intézkedéseket is, ami az olajkitöréseket hivatott megakadályozni. Úgyhogy mindez le fog zárulni ez év nyár, nyárjáig. A parlamenti állásponttal összhangban, állásfoglalással összhangban a bizottság arra fog koncentrálni, hogy az Európai Unió egész területén bevezesse a jól bevált gyakorlatokat például, hogyha Norvégiában megfelelő gyakorlatok vannak az offshore létesítmények biztonságára, akkor ezeket Európába is be kell vezetni. Aztán van a környezetvédelmi felelősségi irányelv, itt is változások kellenek, de fontos, hogy a hatályban lévő előírásokat jobban megértessük az emberekkel, megfelelő oktatás és továbbképzés kell a munkaerő körében, ez alapvető fontosságú a hatóságok pedig hozzá kell járuljanak ahhoz, hogy Európai Uniós szinten meghozott minimális követelmények világosak legyenek, és azoknak megfelelő végrehajtási szabályaik legyenek. Minél egységesebbek, ugyanis a követelmények a tagállamokban, és az ellenőrzési módszerek, annál világosabb lesz a helyzet, és annál nagyobb a biztonság. Szeretnék arra is figyelni, hogy a engedélyadási gyakorlatok a tagállamokban konvergáljanak egymáshoz. Ez nem azt jelenti, hogy áthelyezzük az illetékességeket, hanem alapvető követelményeket egységesen kell meghatározni pénzügyi, környezetvédelmi, technológiai területen. És így aztán hogyha egy kitermelési engedélyt kér vállalat, teljesen mindegy, hogy azt milyen tagállam víz, vízi felségterületén teszi, akkor egységesek legyenek a szabályok. Itt nagyon nagy potenciált látok az információ csere területén és az átláthatóság területén. Éppen ezért egy, egy egységes európai nyilvántartó hivatal kellene ezeknek az információk számára, ami megmutatja, hogy hol voltak balesetek, és azoknak milyenek a kihatásai. Ez egy fontos lépés lenne. Szeretnénk minden offshore szabályozásra foglalkozó hatóságot felszólítani, hogy, hogy alkalmazkodjanak a jobb bevált gyakorlatokhoz, az ellenőrzésre végrehajtás területén. Mindez idáig nincsenek megfelelő, átfogó, egész Európán kiterjedő struktúrák. Aztán kérdés, hogy a határainkon túl mik az érdekeink és mik a felelősségeink. Például a földközi tengeri fejlemények az elmúlt időben azt mutatják, hogy a szomszédos régiókban lévő biztonság is nagy figyelmet kell, hogy kapjon. Itt van például Líbia kérdése. Éppen ezért szeretnénk a közép-kelet-európai energiaipari vállalatoknak a tudását exportálni és eljutatni azokba a régiókba, akik velünk közösen aztán közösen együtt tudják kialakítani a földközi tengeri térség biztonságát. A meghallgatások után és a konzultációk után az a tervünk, hogy nyár előtt még megfelelő javaslatot terjesztünk elő, és örülök annak, hogy ennek során az önök álláspontját is hallhatom, e, és együtt dolgozhatok önökkel és az ipari bizottsággal, és ez aztán folytatódhat nyáron és ősszel is. Másodszorban a nukleáris biztonság kérdése. Tudják önök is, hogy javasoltuk, és azt a megbízást kaptuk, hogy stresszteszteket hajtsunk végre Európa szerte. Megmutatkozott a fukushima szörnyű események kapcsán, hogy a erőmű helyzetétől függetlenül és az aktuális esetből való következtetésektől függetlenül egy közös kapcsolódási pont van, nevezetesen az, hogy a legnagyobb biztonságot kell itt garantálni az európai polgárok számára. Éppen ezért javasolt, hogy stresszteszteket hajtsunk végre. Az Európai Tanács is megfelelően döntött erről, és megbízott ezzel minket, illetve velünk együtt az Európai Szabályozó Hatóságoknak a csoportját, és magát az Európai Bizottságot. Fontos volt számunkra, hogy az egységességét és az autoriter jellegét is növeljük ezeknek a stresszteszteknek, tehát ne csak a nemzeti szabályozó felügyeleti hatóságok vegyenek részt, hanem a bizottság is, és és eh, határokon átívelően akár közösen is végre lehessen hajtani ezeket a stresszteszteket, és így próbálunk majd eleget tenni az Európai Tanács megbízásának, hiszen annak ez az értelme. Jelenleg az entrekkel együtt dolgozunk azokon a vizsgálati kritériumokon, eh, amelyeket majd figyelembe kell venni az eljárásmódon, ami a vizsgálatokra vonatkozik, és egy egységes európai megközelítést szeretnénk a nukleáris balesetek határokon átívelő jellegének kezelésére. Nevezetesen egy közös közös stratégiát arra, hogy itt a különböző tagállamokban közös stresszteszteket tudjunk elérni. Nyilvánvalóan e, e, ezek a vizsgálatok aztán az intézkedéseknek az értéket is növelni fogják, és ami a transzparenciát illeti, én szeretnék teljes átláthatóságot, ez meg lesz már a vizsgálati kritériumoknak a meghatározásakor, a vizsgálatok lefolytatásakor és a végkövetkeztetések meghatározásakor is, így aztán teljes fokú átláthatóság lesz a nem kormányzati szervekkel és parlamenttel szemben is ebben az értelemben szeretnénk a tesztek eredményeit közösen a tanácsal és a parlamenttel kiértékelni, és aztán egy jelentést elkészíteni, ami a további teendőket részletezi. Húsvét után találkozni fogunk a érintett intézményekkel, és május 12-én, 13-án az éves tanácskozásán az ENSZTREK-nek kritériumokat fogadunk el, utána önöknek, vagy az önök koordinát, koordinátorainak, tehát húsvét után, az első két májusi héten ezt az inszerek találkozó után szeretnék találkozott esetleg önökkel, hogy aztán a konstruktív javaslataikat beépíthessük a javaslatunkba. Tehát most ugye a nem kormányzati szervekkel is próbálunk tárgyalni, azokkal a kormányzati szervekkel, amelyek ebben a témakörben mozognak. A kockázat és biztonsági értékelésnek egy ugye tartalmaznia kell egy közösen megállapított módszert, maguknak, az üzemeltetőknek kell ezt a vizsgálatot lefolytatniuk, aztán benyújtani az eredményt a nemzeti felügyeleti hatóságoknak, és utána lesznek ilyen peer review-k. Ebben figyelembe kell venni az üzemeltetők és a szabályozóknak az álláspontját. Ezeknek az a célja, hogy egy egységes európai ellenőrzés legyen, és garantáljuk azt, hogy a különböző országokban ténylegesen azonos módon értékeljék ki a tesztek eredményét. Tehát a hosszú éveken át gyakorolt és alaposan végzett üzemen belüli és nemzeti szabályozói vizsgálatokat így felemeljük európai szintre, és lesz egy, egyfajta ilyen keresztellenőrzés a rendszerben. Az Európai Tanács megkérte a bizottságot arra is, hogy a nukleáris biztonsága kapcsolatos hatályos jogszabályokat november végéig felülvizsgálja. 2009 júniusától volt egy Európai Uniós makasadás biztonsági irányelv, gyakorlatilag ez év júliusáig kell ezt átültetni, Eh, és ezt aztán kellett volna ennek az átültetést ellenőrizni, illetve értékelni. Most azonban mind az atomerőművek ellenőrzésének formális kérdéseit, mint a mag eh, energia hasznosításának biztonsági kérdéseit érintően is változásokat kell javasolnunk. Ez a folyamat párhuzamosan fog folyni a stresszteszteknek a kockázat és biztonsági elemzésével, és nyilvánvalóan stressztesztekből származó felismeréseket is felhasználjuk majd a munka során. Mindenképpen hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tagállamok határidőben, megfelelő időben, tehát júliusig az általuk elhatározott eh, átültetést megtegyék a nemzeti jogba. a radioaktív hulladékok ártalmatlanítással kapcsolatos irányelvvel is foglalkozni fogunk. Nyilvánvalóan ennek nagyon nagy jelentőség a japán események fej, fényében. Mi azon dolgozunk, hogy a vizsgálatokra, a stressztesztek során az Európai Uniós magenergia hasznosításnak a irányelveit, azt kiterjesztjük Eh, Ukrajnára, tehát Európai Unión kívüli eh, országokra, az Orosz Föderációra is, akivel már eszmecserét folytatunk, aztán eh, a Svájcra is kiterjesszük, akiket szintén tárgyalunk, és Örményországra is. Aztán ezen túlmenően szeretnénk konzultációkat folytatni olyan országokkal, amelyek azt tervezik, hogy atomerőveket építenek, például Törökország vagy Fehér Oroszország. Szeretnénk hogyha az Európai Unión túlmutató biztonsági partnerséget tudnak megalapozni ezzel. A harmadik pont, és már az utolsó pont, a energiahatékonyság kérdése. Megkapták ezzel kapcsolatos javaslatunkat. Az energiahatékonyság kérdése nyilvánvalóan egyre fontosabb kérdés. És sajnos a saját céljaink mögött kullogunk jelentős lemaradással. Nyilván az épületek kérdése jelentős pont. Az új cselekvési tervünkben egészen konkrét, kötelező célirányokat mutatunk föl az energiahatékonyság eh, számára. Például a középületek, főiskolák, egyetemek, eh, klinikák, kórházak, eh, polgármesteri hivatalok, óvodák, laktanyák számára. Ezek ugyebár minden épület, a teljes épület állomány 12%-át teszik ki, éppen ezért azt szeretnénk, hogy a hosszú távú eh, felújítási, korszerűsítési kvóta, tehát eh, az mindenképpen energiahatékony módon folyjon, és szeretnénk, hogyha az 1,2-1,5%-os értéket 3%-ra növelnénk a korszerűsítésnek a részarányát. a költségvetések számára talán magas ez az összeg, de jó lenne, hogy elérnénk a 3%-ot, és 3, 33 év múlva akkor elérnénk ezeknek az épületeknek a teljes, teljesen korszerűsített állapotát, és így aztán gyakorlatilag az állami, illetve hát a köz, közszféra az példával járhatna elő. Szeretnénk, hogyha ez a bizottság épület, és általában az Európai Uniós épületek esetében is megtörténés jó példával járnánk elől ami pedig az ipari szereplőket illeti, nyilvánvalóan az iparnak is fontos szerepe lesz az energiahatékonyság növelése területén. A nagy vállalatok ilyen energiahatékonysági auditokra, átvilágításokra szeretnénk kényszeríteni, és az energiamenedzsment rendszerekkel kapcsolatban javaslatokat fogunk tenni. A KKV-knál pedig korlátozott mértékű intézkedésekre lehet számítani. Van egy két lépcsős stratégiánk, ez jelenleg még önkéntesen folyik 2012-13-ig a részvétel ebben a stratégiában, azonban 2013 után hogyha látjuk, hogy nem érhető el a 20% vagy a kis és helytelen lépésekkel eltévesztjük a célunkat, akkor már most bejelentettük azt a tagállamok részére, akik tudomásul vették, hogy 2014 től kezdődően 6-7 éves időszakra már kötelező előirányzatok is lesznek, hogy elég a 2020-as célokat. A bizottság ebben a hónapban a Smart Grid közleményét fogja közreadni, ebben is egy, ez is egy konkrét lépés az energiahatékonysági stratégia megvalósításában. Ennek központi pontja például az intelligens mérőrendszereknek a kérdése. Ez jó, de ez azonban nem elég. sokkal átfogóbb megközelítésmódra van szükség, és a teljes hálózat kialakítását meg kell változtatni, tehát az intelligens hálózatokat, mind az átviteli hálózatok, mind pedig az elosztó hálózatok területén ki kell alakítani megfelelő technológiákkal. A intelligens hálózatokkal kapcsolatos közlemény előirányozza először is európai műszaki sztenderdek meghatározását. Másodszorban az adatvédelem, fogyasztói adatvédelemnek a biztosítását, tehát ne legyenek visszaélésre alkalmasak az adatkezelési praktikák. Harmadsorban egy jogszabályi keretet szeretnénk létrehozni a intelligens hálózatok támogatására, ne sorban a nyílt versenyt szeretnénk támogatni ezen a piacon, ötöt sorban egy ö, tartós ö, innováció támogatási politikát szeretnénk európai szinten kialakítani a intelligens hálózatok számára. A Smart Cities, intelligens városokkal, intelligens önkormányzatokkal kapcsolatos kezdeményezésünket is előkészítjük, hiszen az európai polgárok háromnegyedel, akik városokban vagy pedig agglomerációs területen, így hát a, a a mobilitás, az energiafelhasználás, közlekedés és üvegházhatású gázok kibocsátása, ez egy fontos kérdés számokra. Van egy programunk, egy modell tervünk, ami az energiahatékonyság kérdését fontosá teheti itt. Tehát ezek a jelenlegi három aktuális téma, és úgyhogy a továbbiakról pedig majd a vita keretében, a kérdés felele keretében tudok válaszolni. Elnök, köszönöm szépen Öttinger biztos úra előadását, a munkaprogramjának bemutatását, amely kapitális méretű témákat tartalmaz, és hát elfogadjuk a meghívását, és az ENSZREK éves találkozó előtt a koordinátorokkal, illetve az ITRE bizottsági kollégákkal együtt esetleg eszmecserét folytathatunk a vizsgálati kritériumokról az májusi első két héten. Reméljük megfelelő időpontot találunk. Ami az offshore létesítményeket illeti, a ciprusi levél valószínűleg mindenkit elért. Itt nagy aggodalmak fogalmazottak meg a helyszínnel kapcsolatban, és egyáltalán az eljárásmóddal kapcsolatban, hogyha a 2050-es energiaügyi úti tervvel kapcsolatban még néhány szót szólna, az jó lenne. Nekünk ugye vannak beruházási ciklusaink az energia iparban, hiszen ezek ugye nagy létesítmények, sok milliárd eurót kell vagy így, vagy úgy befektetni, tehát egy ilyen úti terv nem lenne teljesen érdektelen, ez egyfajta ilyen zsinórmérték lenne, hogy mihez igazodjanak és így 2050-ben, hogyha még ne, ne termeljenek olyan energiát, amire már nincs szükségünk. Rendkívül sok hozzászóló van, szeretnék az szeretném, hogy mindenki tartaná magát az órához, és kettő percben korlátozná hozzászólását. Na, ez aztán meglepett, hogy rögtön én kezdhetem. Biztos úr, köszönöm szépen az előadását, és nagyon köszönöm azt, hogy idejön és előadja mindig a szándékát. Az energiahatékonysággal foglalkoznék az elején. Az európai unió pénzügyi helyzetéről beszélünk, takarékoskodnunk kell, gyakran hallunk az önkormányzatokról, állami intézményekről, hogy nincs pénzük, és főleg az energiahatékonyság nagyon sokba kerül. Nem tudom, hogy eh, mely intézkedések eh, végrehajtandók, hiszen valahonnan pénzt kell szerezni, és ellentmondást látok, hogyha ezt itt mi alkalmazni akarjuk. Tehát akkor ez lesz a prioritás. Semmi nem érdekel minket, adósság, és így tovább. Csak ez. Vannak erre ötletei? A második kérdésem az lenne, hogy a bizottság tervez egy energia ügyi közleményt. Ez egy nagyon lényeges kérdés lenne. Stressztesz lesz, és a stressztesz után lekapcsolják az atomerőműveket, vagy ki dönt arról, hogy lekapcsolják, vagy nem? Ha nem tartják be a kritériumokat, akkor kidönt arról, hogy ezeket az atomerőműveket be kell zárni. És akkor szükséges lesz az alternatív energiaforrások alkalmazása. Van valamilyen ütemterv a bizottságnál? A harmadik kérésem a kibocsátás kereskedelem rendszerére vonatkozik. Nemrég szavaztunk a bizottságban erről, azt mondtuk, hogy 2013-tól jöjjön a harmadik szakasz. De hogyha most visszagondolok erre az egész vitára, melynek során a szén és a gáz eh, is fejlesztendő, hogy garantáljuk az energiamennyiséget, akkor nem gondolja, hogy eh, ezt a rendszert mégis meg kellene változtatnunk, vagy legalább átgondolnunk? Köszönöm szépen, kollega úr. Másodpercre betartott a Kriton Arsenit. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, nagyon sok mindenről beszél, de a nukleáris vitával kapcsolatosan szeretnék egy másik kérdést felvetni, a nukleáris adó kérdését, a plenárison is szó volt róla. Vannak rejtett költségek is a nukleáris energiában, és éppen ezért az atomenergia más forrásokkal vethető össze, de hogyha a költségeket nézzük meg, akkor ez nem mutatkozik meg ami a költséget illeti és a nukleáris hulladékot, ezt nem veszük mindig figyelembe, sem a kockázatokat, a nukleáris balesetek kockázatát, és hogyha ezek megtörténnek, akkor határon túlnyúlóak. EU szinten vagyunk érintve. Előirányzott-e valamilyen vitát és koordinációt a nukleáris adót illetően. Köszönöm, Krisz Davis. Biztos úr, az az érzésem, hogy a szén megkötése és tárolása fontos, figyelembe véve a nukleáris helyzetet. Négy év telt el azóta, hogy a bizottság elfogadott egy programot demonstrációs projektekről, amit 2015-ig kíván végrehajtani. 2015-ig még sok idő van, az előreadás nagyon kevés. Az Energia Főigazgatóságon hat projektet támogat a gazdasági program, de néhány projekt ezek közül nem valami gyorsan halad. Az elmúlt három hónapban például az adott cég nem is működött, vagy az adott kampány. Ami a a támogatást illeti, és a pénzalapokat a környezetvédelmi főigazgatóság részéről. Ez csak azért létezik, mert a mi bizottságunk szorgalmazta, egyébként nem lenne támogatási mechanizmus a projekteknek. Mi a helyzet most ezen a téren, szénmegkötés tárolás illeti, és milyen a megoszlás a környezetvédelmi főigazgatóság, és az Energiafőigazgatóság között, mely utóbbi jelentős partnernek tekinthető, hogyha az energiastratégia erőteljesebb lesz, akkor az önök részlege kell, hogy az említett kérdésben előrelépjen. Chris Davis volt az említett irányelv előadója. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt az energia biztonság és a nemzetközi együttműködésről lesz egy bizottsági anyag. Az Európai Tanácson voltak következtetések, és ezek pedig tisztázták, hogy merre tartsunk. A kérdésem az lenne, természetesen összefügg az atomenergiával. Nagyon ígéretes szaga, szavai voltak az EU szomszédairól. Egy kicsit többet várnék. Erről mondja el, hogy mit gondol itt a szomszédos, illetve a harmadik országokkal való együttműködésről, hiszen vannak a bilaterális tárgyalásokon ilyen témák és megemlítik ezeken a tárgyalásokon az atomenergia biztonságát is, biztonsági normákat. És az Európai Unió elektromos áram importja, villamos áram importja érdekelne, hiszen amennyiben atomenergiából származó villamos energiát importálunk, akkor érdekelnének, hogy milyen normák betartásával készül az a villamos áram a harmadik államokban. Hogy a nemzetközi megalapodások és a legmagasabb biztonsági előírások értelmében termelik -e az, a villamos áramot ezek a harmadik országok? Hmm, hogyha eladják nekünk a villamos energiát. Köszönöm. Még Litvánt is kaphat, fordítást kaphatott volna. Zsilpanyó. Euh, Biztos úr, igen, kedvező hatást tett rám, igen, kedvező hatást. tett rám a legutolsó meghallgatásakor, mert az önkéntességet kívánta kifejleszteni, de közben a nukleáris katasztrófa kapcsán az Európai Bizottság a az atompolitikánkat vagy nukleáris politikánkat át kívánja tekinteni a következő évekre nézve vagyis amikor is 2050-ig akarjuk megalkotni az energiaellátási tervünket. De most valahogy nem igazán érzem magam elégedetnek az ön beszéde után, mert a tagállamok biztos, hogy nem szívesen követik önt. Ön az, arról beszélt, hogy független stressztesztet kívánnak végrehajtani, függetlenül az államoktól, vagy az atomipartól, nukleáris ipartól, és valóban olyan nagy az ellenállás a tagállamok részéről, hogy nehézségei vannak-e téren? Másodszorban a közösségi energiapolitika. Volt egy ülés, ahol Jacques Delors és Buzek elnök is jelen volt néhány hónappal ezelőtt itt a mi székházunkban, és ott arról volt szó, hogy az energia politika útja a közösségben olyan út, amelyet mindenkinek követnie kell. Ha meglátjuk, hogy mi történt itt, vagyis ha arra gondolunk, hogy mi történt itt eh, nukleáris eh, téren, akkor a megújuló energiaforrások eh, felé kellene elfordulnia. És mondja meg, hogy ön mit gondol egyesek azon szándékáról, hogy bizonyos időn belül felhagyjanak a nukleáris energiával. Köszönöm. Löpás asszony, köszönöm elnök úr, köszönöm biztos úr. 2050-ig meg kell változtatni a jövőképünket, és ez a célokra, a finanszírozásra is vonatkozik. Chris Davis eh, is felvetette az előbb ezt a kérdést általánosabban vagyis, hogy elgondolkodtak-e azon, hogy a nukleárisra fordított pénz, most nem a biztonságról beszélek, hogyan vethető össze a megújuló erőforrásokra fordított pénzekkel, de ez az arány 5 az 1-hez, egy a megújuló energiaforrások esetében. Tehát újra kívánják ezt dolgozni. Ott van a 2050-es terv, de itt ne csak reményekről legyen szó, hanem a befektetésekről is eh, reál értelemben. Ami pedig az olajfúró tornyokat illeti, tudja, hogy a Környezetvédelmi és az Ipari Bizottság követi ezt a témát. Megértettem azt, hogy ön nyár előtt javaslatot kíván tenni, de hogy áll ez a kérdés? Főként ami a közösségi joganyag alkalmazását illeti, hiszen ön arról beszélt, hogy ezt az offshore olajkitermelésre lehetne vonatkoztatni, hiszen hallottuk a helyzetet, úgyhogy most egy kicsit el kellene gondolkodni erről, és szeretnénk ismerni az ön terveit tettéren. Köszönöm. Azt javaslom, hogy a biztos az első hat kérdést megválaszolja, utána egy kicsit konkrétabb is lesz. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy az energiahatékonyságot pénzügyileg hogyan oldjuk meg. Igen. Tehát az épületekben mindenképpen szükséges a magáneszközök és a közforrások alkalmazása. Vegyünk például egy családi házat, 140 négyzetméteres. A 60-as években épült, és hogyha ezt a házat újjáépítjük a pincétől, a padlásig szigeteljük, modern fűtő, készülékekkel látjuk el, az legalább 60-80 ezer euróba kerül. Tehát 500 euró négyzetméterenként nagyon jó befektetés. De az elkövetkezendő év számlájában nem mutatkozik meg. 30 év alatt mutatkozik meg. Tehát kevesebb energia kell, alacsonyabbak lesznek az energiaköltségek, és hosszú távon megtérül. Tehát eh, itt eh, az állam feladata az, hogy a költségvetésekben legyen erre egy alap önkormányzati szinten, regionális szinten, tagállami szinten és európai szinten is. Ezt szeretnénk létrehozni. Szeretnénk a strukturális, kohéziós és regionális alapokat erre felkínálni. Ezek korlátozott mértékben már nyitottak voltak az épület felújítás tekintetében is. Ezek az eszközök az elmúlt években soha nem kerültek teljes mértékben lehívásra az évvégén mindig maradtak források, amelyek feloszlódtak. Tehát az Európai Unió költségvetését nem kellene külön leterhelni, hogyha 100 százalékig le lehetne hívni ezeket az alapokat az energiahatékonyság érdekében. Az állami, illetve a közpénzek felhasználására vonatkozik, hogy Igazából nem stukkókat, nem eh, fl- flaszterköveket kell eh, a főtérre rakni, nem a kikötőt kell szépen kiépíteni, hanem eh, az épületeket kell szigetelni. Tehát a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a tartományminiszterelnök, vagy bárhogy hívják is őket, bírjon új megbízással, és pedig az, hogy átcsoportosítja a közpénzeket erre a területre. A kibocsátás kereskedelem és az iparpolitika. Nyáron még eljövünk ide, és elmondjuk, hogy mi lesz a kibocsátás kereskedelemmel 2013 után, véleményünk szerint. De itt egy harcnak lehetünk tanúi. Hogy az ipar mely ágazata, az acél, a cement, a vegyipar, vagy bármelyik, mely kibocsátási költségeket hogyan fedez. És szerintem a kibocsátás kereskedelmi rendszert folytatni kell. Szerintem egy fontos európai eszközről van szó. Még akkor is, hogyha a világ többi térsége nem követ minket. Tehát egy globális kibocsátás kereskedelmi mezőt kellene kialakítanunk, és olyan kialakítást hozzunk létre, hogy senki se akarja elhagyni Európát, egy ágazatból sem, emiatt. Hiszen a klímavédelem számára nem jó, hogyha elmegy egy üzem, és elmegy máshova, ahol 100%-ot bocsát ki, hiszen a munkahelyek eltűnnek, nekünk meg nincsen adóbevételünk. Tehát ez borotvélen való táncolás. Tehát a kibocsátás kereskedelmet folytassuk, de olyan rugalmas módon, hogy komoly munkáltatónak ne kelljen Európát elhagynia. Hiszen a termelés megvan, megmarad, nem törlik ezt a termelést, és nekem Európában bármilyen termelés kedvesebb a környezetvédelmi előírásokkal, a környezetvédelmi jogalkotással. Ha betartja azokat, maradjon és vegyen részt az értékteremtésben az a vállalat. Felmerült még egy kérdés. Mely változások erednek a szörnyű japán katasztrófából. A saját energia mixünk és ellátási biztonságunk számára. Ha idézőjelben csak Németországban nyolc atomerőművet zárnak be egy időre vagy örökké, amiből azért most már lassan kiindulhatunk, akkor ez nem azt jelenti, hogy a német energia mixből 8% és 2% az európai energia mixből nem atomenergiából származik. Tehát ez nem energiaellátási probléma. A kérdés az, hogy van-e hasonló fejlődési tendencia a többi tagállamban is. Ezt figyeljük még akkor is, hogyha ezeket a tendenciákat a saját energia úti tervünkbe is szeretnénk bevonni, különféle forgatókönyvek alapján, és alternatívák, opciók mérlegelésével, amennyiben a 2020-as stratégiára és az azután következő évtizedekre összpontosítunk. Az energia tanácsban is erre összpontosítanak a viták. Az Európai Unió egy tagállamában sem, ahol 14 államban atomerőmű van, ne arra vonatkozzon a vita, ne úgy, mint Németországban, hogy ilyen hamar lezárják, bezárják az atomerőműveket. Tehát például Franciaországban, vagy mondjuk Angliában, vagy mondjuk Spanyolországban jelentős szerepet vállal az atomenergia az mixben, De Svájcban van moratórium, a közvetlen szomszédságunkban. Látjuk, hogy például Olaszországban megállították egy-két évre az atomerőművek további építését. Azt látjuk, hogy Lengyelországban egy atomerőmű építése zajlik. Tehát most ne abból induljunk ki, hogy valahol mit kívánnánk magunkkal, de nem látunk még komoly változást a villamosenergia termelésben az Európai Unió összpiacen belül. Felmerült az összköltség kiszámításának a kérdése. Tényleg, az atomenergia esetében, mondjuk úgy 50-40 évvel korábban, a kutatás állami támogatást kapott. Jelenleg a felelősségvállalás kérdését úgy szabályozzák, hogy a legrosszabb esetre, tehát a nagy balesetek esetére is vannak biztonsági kötelezettségek a tagállamokban, megvizsgáltuk ezeket a biztonsági előírásokat. Tehát Németországban a legmagasabb 2,5 milliárdos eurós a felelősségvállalási biztonság. De igazából a vállalatok saját tőkéjükkel felelnek, de a energiavállalatok tőzsdén jegyzett tőkéje is tehát a lehető legrosszabb esettel összehasonlítva csekély. Aztán az atomhulladék tárolása. A nemzeti előírások nem elégségesek a biztonság megvalósulásához. De nincsen szinte olyan energiaforma, amely tényleg állami támogatást kapott az elmúlt időben. Németországban a szenet támogatták, Spanyolországban is. A széntermelés elképzelhetetlen lenne állami támogatások nélkül, és az állami támogatások ebben az évtizedben befejeződnek. És a megújuló energia források támogatása, tehát például a hálózatok építésének támogatását szeretnénk folytatni. Legyen az a célunk, hogy hatékonyan támogassuk. Ezt úgy, hogy a piacra jutás után állami támogatás nélkül is fennmaradjanak az erőművek a versenyben. Legyen ez szél, energia, vízenergia belátható időn belül. És a napenergia esetében akkor lesz az, hogyha megtaláljuk a megfelelő telephelyeket, ahol megfelelő áramot lehet termelni. Mindenképpen lesz egy eh, munkamegosztáson alapuló európai stratégia. Itt uh, egy atomenergiai kérdés foglalkoztat még. Egy eh, kollégám új energiaadót tervez, most az atomadóra visszatérve mondom ezt, egy másik kollégám pénzügyi tranzakciós adót tervez, valaki repülőjegy adót tervez, repülő kerozin adót, de életem során már realista lettem. Az európai adók esetében egyhangúságra van szükség, és nagy valószínűséggel 27 kormányzatnál más lesz a vélemény, például a tranzakciós adó esetében Londonban, mint Berlinben, tehát mindig lesz egy olyan kormány, amelyik azt az adót éppen nem akarja. Az Európai Unió éppen ezért az új adók esetében visszafogott. Az energia adó, bármely energiára is vonatkozzon, szerintem nem bír sok eséllyel. A szénmekötés és tárolás igen, figyeljük, hogy a tagállamok átültetik-e nyárig a CCS irányelvet nemzeti jogba. Németország, hogyha nem ülteti át, akkor augusztustól jogi lépéseket vezetünk be a késlekedő tagállamok ellen. De biztos vagyok benne, hogy ami a, na, a hat nagy modellre vonatkozik, tehát itt a milliárdos támogatásokkal együtt. Tehát az a véleményem, hogy jó úton haladnak. Négy, öt nagy demonstrációs projekt már halad. És szerintem 2015-ben meg lesznek az ismeretek a modellekből, amelyek önöknek itt a parlamentben fontosak voltak. Hiszen így a szenet használni tudják majd. És a gázerőművek esetében meg lesznek a szükséges technikai és jogi és politikai következmények is a és tárolás tekintetében. Energia, külpolitika, egészen konkrétan tárgyalunk az orosz partnerekkel és az ukrán partnereinkkel, hogy elérjük, hogy ők is a stressztesztet alkalmazzák. Jövő héten Svájca tárgyalunk itt Brüsszelben, és a többi harmadik országot is meghívjuk írásban. Megemlítette a Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Kaliningrád, Fehér Oroszország, Oroszország energiaügyi összefüggéseit. Természetesen ezek az országok csökkenteni akarják a függőségüket Oroszországtól, tehát vonatkozóan ez a gázra és az áramra is. Egy litván atomerőmű ebben a tekintetben lényeges szerepet játszana, de az oroszoknak ott maradt Kaliningrádban az atomerőmű. Most a következő lehet a fejlődés. Az oroszok és az európaiak azt akarják, hogy nyílt kereskedelem legyen. Egy kis VTO. Szabadság, szabad mozgás, mobilitás. Szükségünk van az orosz szénre például, az olajra is a gázra egyre több szükségünk van. Az áramot nem akarjuk. Tehát eh, nem tudom, hogy ez mennyire hiteles, de szerintem csak így érhetjük el a legmagasabb eh, biztonságot hogyha Kaliningrádot tényleg fel akarják építeni. De az is nyilvánvaló, hogyha Kaliningrádra rákényszerítjük a legmagasabb biztonsági normákat, és kész vagyunk arra, hogy tényleg érvényesül ez a norma, akkor egy litván arról atomerőművet máshogy ítélnének meg pókerjáték lenne, szoros kapcsolatban állok a kormányokkal, de el kell döntenünk. Tehát vagy legmagasabb szint Kaliningrádban is, és megnyitjuk az árampiac számára, vagy zárt marad a villamos energiapiac, és Oroszországból csak szenet, gázt és olajat importálunk. Akkor ebben a régióban az atomerőmű esélye más. A lengyelek sem biztosak abban, hogy szeretnének-e villamos áramot importálni a szomszédból. A stresszteszt most nem józanodtam ki, nem erről van szó, hanem sikerült elérnünk, hogy az Európai Tanács döntött a stressztesztről. Igazából ez nem volt világos a kezdetekben, hiszen rengeteg ellenállás volt. minden tagállam önként elfogadta a stresszteszteket. És a tényekre kell építkeznünk. Egy átlátható eljárás kell a tagállamoknak lefolytatniuk. De a dolog lényeg a következő. A Lisszaboni szerződésben benne áll, hogy az energia mix a tagállamok dolga. Tudják, elmutatjuk, hogy én a nemzeti parlamentek többségeivel szemben nem tudok erőt kifejteni. Tehát amit Párizsban elérnek, azt rajtam keresztül Brüsszelben nem tudják elérni. Én törvénytisztelő vagyok, elfogadom, hogy az energia mix a tagállamok kezében marad. De nem vagyok ennyire pessimista a témában. Miért? Hiszen elértünk egy nagy áttörést. Hiszen a megújuló energiák 20%-a, amely jön majd, hiszen jönni kell az elkövetkezendő években, itt legyen, jó úton vagyunk, és azt jelenti, hogy igazából már csak uh, a tagállamok parlamentjeinek kezében az energiamix 80%-a marad csak. Itt választjuk le most az olajat, a közlekedést. És hogyha ez az egész villamos energiával működik. A villamos energiánál 20% megújuló és 25% nap, vagy szél, vagy vízenergia, vagy biomassa legyen, vagy geotermia. Tehát az elkövetkezendő években az áram, a energia 35%-a megújuló energiából származik majd. Így a megújuló energia, a villamos energia piacon az elkövetkezendő három évben leváltja a szenet, és az elkövetkezendő négy évben az atomenergiát is. Tehát 2016-ig. És az energia úti tervel pedig javaslatot teszünk a tervezés biztonsága szükséges. És éppen ezért 2025-ben és 2030-ban a 40% is elérhető az áramtermelésben tehát hogy megújuló energiaforrásból származzon a villamos energia. Minél többet szabunk meg a tagállamoknak, annál kisebb arányról dönthetnek a tagállamok saját maguk. Tehát ez egy olyan folyamat, amely a 191-es cikket egyre inkább figyelembe veszi. És egyre inkább európai szintre kerül. És nagyon fontos az hogy a megújuló energiák áttörést hozzanak, hogyha az infrastruktúra csomagunk érvényesül majd. Ebben az is benne foglaltatik, hogy a tárolás kérdését meg kell oldani. Egy fél évvel korábban megszavazták a gázellátási irányelvet. Ez azt jelenti, hogy 30 napra való gáz szükségletet tárolni kell. Nem vagyok új a politikában, de a következő generációnak valószínűleg lesz egy villamosenergia ellátási irányelve is, és elképzelhető, hogy a 30 napi villamosenergia igény valahol tárolva legyen, valahol hidrogénben, gázban, metánban, vagy bioenergiában. Ez egy olyan vízió, amely lehetséges akkor, hogyha a tárolási kutatások haladnak. A gáz és az olaj esetében elképzelhető, hogy 110 napra lehet tartalékolni majd vészkészleteket. És így a szénre is vonatkozhat ez, a gázra, amennyiben az irányelvet átültetjük. Ja, Herr Kommissar Oettinger. Köszönjük szépen, Öttinger, biztos úr. 20 perc eh, tartott a válasz, eh, amit a kérdésekre szánt, ez tovább tartott, eh, mint terveztem, és két percünk van még a 17 órás befejező időpontig, hiszen és éppen ezért elnézést kérek azoktól, akik ma már nem kaphatnak szók, de úgy gondolom, hogy megérte, hogy érdemi válaszokat kapjunk az elhangzott kérdésekre, és sokat halljunk. Valószínűleg továbbiakban is foglalkozunk még majd a témával, és ez a bizottság az 2050-es energia úti tervet mindenképpen nagy figyelemmel fogja kísérni, hiszen ön is említette, hogy mi mindig is támogattuk a megújuló energiaforrásokat. És minél inkább azokra helyezzük át a hangsúlyt, annál inkább van biztos, tiszta és talán megfizethető energiapolitikai jövőnk. Az olaj kitermeléssel kapcsolatban is határidőket említett, ebben szintén részesek vagyunk, és hát az energiahatékonyság egy olyan forrás, amit még mindenképpen ki kell merítenünk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megjelent itt a bizottságban, és a május közepi időpont előtti eszmecserére vonatkozó ajánlatát szívesen elfogadjuk és megvizsgáljuk a stressztesztek kritériumait közösen. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, így aztán pontosan folytathatjuk a tervet. A, sajnos Judit, azt gondoltam lesz egy második kérdés feltevői kör, de Richard Zéberre, Judit Merkizre és Linda McEvinre, Karl-Heinz Florencra sajnos a 17 órás időpont miatt már nem eh, kerülhetett sor. Úgyhogy tovább megyünk a következő napi rendi pontra, ami Tágmárót Bérend jelentése a fertőző szivacsos agyvelő bántalmakra vonatkozó EU-s jogszabályról. Dagmar majd beszámol arról, hogy pontosan mi ez, és egyáltalán az ezzel kapcsolatos takarmány és élelmiszer ellenőrzésekről fog nekünk beszámolni. Dagmar kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát a TSE, a fertőző szivacsos agyvező bántalom, a agyvelő sorvadás, ez gyakorlatilag egy egy agyszöveti betegség, most kiejthetetlen a neve, és még most is dadogok, hogyha ki kell mondanom 15 éves gyakorlat után. Tehát, kedves kollégák, ma egy jelentésről vitatkozunk, ami a bizottság TSE-vel kapcsolatos második úti tervével kapcsolatos, ami nem csak a kergemarhakort, a BSE-t foglalja magában, hanem más dolgokat is. Itt van még a bizottság, talán segíthetnének itt a terminológiai kérdésekben, tehát, tehát, tehát, minden, tehát nem csak a BSE-ről, a kergemarhakorról, hanem minden más állatokat, juhokat, birkákat, és elméleti esetben más állatokat is érintő agyvelőkárosodásról beszélünk. Az Európai Bizottság a BSZ-vel kapcsolatos jogszabályok 2000 1996 7 8 9-es jogszabályok után készített egy menetrendet, amelyen megpróbál szembenézni a jelenlegi helyzettel, és most egy új menetrendet készített, eh, amelyel ez a jelentés is foglalkozik. Először is a kollégák számára eh, bemutatnám ezt a menetrendet. Ezeknek ugye általában az a célja, hogy mindenki foglalkozzon velük, eh, és foglalkozzon azzal, hogy a kergemarhakóval kapcsolatos tesztek milyenek, mennyire hatékonyak azok, mit kell ezeknek vizsgálniuk, a különböző kockázatos anyagokat hogyan kell eltávolítani az élelmiszerekből, egyáltalán mik ezek az állatok esetében, és hogyan bánunk az állatokkal, azokkal az állatokkal, akik kergemarhakor fertőzött. Tehát ezek a lényegi pontjai ennek a második bizottság által előterjesztett menetrendnek, úti tervnek, és ehhez kapcsolódik az is, hogy a bizottság a javaslatát a, a hoz, ugye, tehát ebben a, ebben a menetrendben foglalkozik a takarmányozási tilalom kérdésével is, a nem kérődző állatok takarmányozása tilalmának kérdésével is. Zur momentanen Situation, es gibt ami a jelenlegi helyzetet illeti, világosak a kockázatos anyagokkal kapcsolatos jogszabályok, a jogszabálynak az ötödik függelékében vannak ezek az anyagok felsorolva, és az Európai Bizottság tartja magát pontosan ezek, ehhez a listához, ez a katalógushoz. Az EFSA javaslatot, ajánlást fog elfogadni, de egyenlőre nem változtatja álláspontját a kockázatos anyagokkal kapcsolatban, ami pedig az én jelentésemet illeti. Eh, talán ezen a legetőbb, hogyha erre térnénk át, és ott végigbeszélnénk annak egyes pontjait, amit eh, én is megbeszélésre alkalmasnak tartok a menetrenddel kapcsolatban. Tehát először is, hogy látom összességében az úti tervet, ezt a menetrendet. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság eddig kitűnő munkát végzett, talán nem mindenki ért ezzel egyet, nem is értek én sem mindennel egyet minden pontban, az nem is lenne talán normális, de megváltozott a korábbi időkhöz képest, a 90-es évekbeli bizottsági hozzáálláshoz képest, amikor ugye attól kellett tartanunk, hogy a bizottság gyakorlatilag a tagállamok álláspontját képviseli. Nos, ez megváltozott jelen helyzetben a bizottságon belül, és a bizottság által beadott úti terv menetrend az számomra rendben van. Egyes pontokat azonban még pontosabban meg kell néznünk. Talán emlékezzünk még arra is, hogy voltak még ugye BSE, tehát Marha korral és egyáltalán más típusú fertőző szívacsos agyvelő bántalommal kapcsolatos esetek, amelyekre még külön ki kell térnünk. Voltak ilyenek 2009-ben, amikor a statisztikai vizsgálatokat végeztek, és 67 eset der, esetre derült fél az egész Európai Unióban. Először is ugye a BSE felügyelettel foglalkozok a jelentésemben az egy, a 3-astól a 6-os pontig terjedő részekben. Itt a teszteknél az életkori határnak az emeléséről írok. Itt ugye tudomásul vették a tagállamok, hogy 72 hónapos korra növekedett az életkor. Itt aztán sor került egy komitológiai jelentésre, megnéztük ezt, és végig gondoltuk, hogy esetleg van -e ezzel kapcsolatos tennivalónk. Én, egyet, én egyetértettem azzal, vagy az volt a meggyőződésem, hogy bizonyos feltételek mellett indokolható a életkori határnak a kitolása, megemelése. Úgy gondolom, hogy hogy a bizottság úgy foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy korrektül foglalkozott a fertőzési esetekkel, és a, és a, a TSE felügyeleti programot a teszt eredmények alapján aktualizálta. Aztán az is elhangzott, hogy az Európai Bizottságot felszólítottuk, hogy az öt fennmaradó tagállamban a 22 ugye elfogadta az életkornak az emelését, öt azonban még húzódozik, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Bulgária és Románia. Itt az életkori határnak az emelését akkor tudjuk elérni, a másik 22 állam életkori hatájának szintjére való emelést akkor tudjuk elérni, hogyha megváltozik itt a szabályozás. Azonban most még nincsen így. Ennek az az oka, hogy az új tagállamok közül sokan későn biztosították azt, hogy a állati, állati eredetű proteinnal való takármezás tilalma az bevezetve legyen hogyha megnézzük eh, a BSC tesztekkel kapcsolatos eh, fejleményeket, akkor itt is különbségek mutatkoznak, és itt például a különböző illetkori határok eh, az egyik legmarkánsabb különbség. Ez talán így rendben is van, és úgy gondolom, hogy az életkor emelésnek szükségességét az érintett tagállamok sem vonják kétségbe. Nekem mindig nehézségeim vannak az életkori határ felemelésével, mert mindig is ugye vannak esetek, amikor újabb újabb fertőzésre derül fény, de az utóbbi időben ezek száma nagyon kevés. 2009-ben egyetlen egy eset volt Csehországban, itt 48-49 hónapos állatokról volt szó, a legtöbb eset, legtöbb fertőzés azonban vagy az egészségesen levágott állatoknál, vagy pedig másképpen elhullott állatoknál fordul elő. A 60 hónapos kor felett éppen ezért érthető, hogy, hogy olyanok a fejlemények, amilyenek. Én azonban ugye a BSC fertőzése kapcsolatos jelentéseket mindig óvatosan kezelem, éppen ezért támogatnám itt a, a életkori határ fölemelését. Egészen addig, amíg egyáltalán vannak még fertőzésről szóló beszámolók 2010 13-ra kell tehát megfelelő intézkedéseket kidolgoznunk, és felszólítom a bizottságot, hogy az ezzel kapcsolatos munkában nagyon óvatosan járjon el. Aztán az a pont, amiről külön fogunk még mindenképpen vitatkozni, az a takarmányozási tilalomnak a felülvizsgálata, ez a 7-től 12. pontig terjedő része jelentésemben. Évekkel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy takarmányozási tilalmat vezetünk be, ami ugye az állati eredetű fehérjéket érinti, és a nem kérődző állatokat, például a sertést, a szárnyasokat tehát a sertést és a szárnyasokat érinti. Ők ugye minden evők, és mivel minden evők, éppen ezért a gazdaságban általában mindenféle hulladékot meg is kapnak. Például csontlisztet, amit állati hulladékból készítenek, tehát elhullott vagy levágott állatoknak a hulladékából, és méghozzá, ahogy a terminológia mondja, olyan hulladékokból, amelyek alkalmasak fogyasztásra az állatok számára. Ugye vannak ember számára fogyasztható állati részek, ez kb. 50%-a az állati nyersanyagnak, azonban a másik része, a maradék, az ugye korábban állati eredetű csontliszté lett feldolgozva, és így került az állatok takarmányába. A BSC úgy alakult ki, hogy a növényfogyasztó fogyasztó kérődzők nem megfelelően tisztított csontlisztel lettek táplálva. Én nekem az lenne az ér, emocionális kívánságom, ami tudományosan talán nem megalapozott, eh, az az, eh, hogy, hogy ugye növényevő állatokat állati eh, származékkal ne etessünk azonban ez megtörtént méghozzá olyan csonttisztel táplálták őket, amelyek nem voltak megfelelően jelölve. Most megváltozott a jelölésre vonatkozó szabályozás, azonban természetesen egy gazdaságban, magángazdaságban továbbra is lehetséges az, hogy állati eredetű például csontlisztet, állati eredetű takarmányt adjunk az állatoknak, és általában a mezőgazdászok, azok nagyon hagyományos, hagyománytisztelő emberek, éppen ezért aztán mindenféle adnak az állataiknak. Tehát Pauson asszonyt keresem, hogy talán itt van, ő foglalkozott ezzel a kérdéssel, és az ezt érintő ellenőrzésekkel, és feltérképezte különböző rendszereknek a veszélyességét. Tehát nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a témával, és éveken keresztül ugye megtiltottuk, hogy azok az állatok, akik állati eredetű fehérjét szükségeltetnek, azok állati eredetű fehérjét kapjanak. Tehát takarmányozási tilalom volt. Aztán a hajszín jelentése kapcsolatban van egy állásfoglalás, és ez kimondja, hogy az állati eredetű proteinnel kapcsolatban hiány alakult ki, és ennek a végkövetkeztetése az volt, hogy nincsen elég fehérjénk azok számára, az állatok számára, akiknek szükségük van erre például a mindenevő állatok számára, és hát a végkövetkeztetés aztán az is volt, hogy a géntechnikailag módosított szója lenne az alternatív táplálási út, azonban ez számomra nehézségeket jelent. A bizottság nagyon óvatosan a rendjében, ennek a takarmányzati tilalomnak a felülvizsgálatát irányozza elő, vagy javasolja, méghozzá azért olyan óvatosan, mert hogy nagyon jól tudja, mennyire érzelmileg érzelmileg kényes ez a kérdés. Én is tudom, hogy érzelmi szempontból kényes terepen járunk, éppen ezért mindig is mondtam már, hogy nagyon szépek az emóciók, az érzelmek, de bizonyos pontokon azt kell biztosítanunk, hogy a mi jogalkotói politikai munk, munkánk az, az, az ne legyen ezek hatása alatt. Éppen ezért azt javasolom bizonyos feltételek mellett a takarmányozási tilalmat, az, a, a a állati csontiszek a felhasználását a újra engedélyezzük. Én azt mondtam, hogy bizonyos feltételek mellett látom, hogy itt már az emóciók ugye mozognak a teremben, de én az előbb azt mondtam, hogy bizonyos feltételek mellett. Sajnálom, hogy téged nem érdekel ez a téma. Örültem, hogy talán támogatás lelek benned. Köszönöm. Tehát, tehát bizonyos feltételek mellett javasolom a tilalom feloldását. Először is azt javasolom, hogy biztosítsuk, azt, hogy szigorúbb módszerek módszerek kerülnek kialakításra a csontliszt előállítására. Például arra gondolok, hogy 13 évvel ezelőtt 97-ben, 98-99-ben a, a BSC járványos időkben ugye született ezzel kapcsolatban szabályozás, és még mindig az van most hatályban, ugye ahhoz tartja magát mindenki, és ez azt irányozza elő, van Dijken és Pudelin úr felé nézek, ők talán még jobban ismerik ezt a témát, bár valószínűleg vitatkozni fogunk. Tehát ez az irányelv azt nézi elő, hogy, hogy bizonyos hőmérsékletre kell felhevíteni ezt a nyersanyagot, például 10 percre, és bizonyos nyomáson kell kezelni. Ez abban az időben, amikor még a takarmányozás az lehetséges volt, azokban az időben, amikor ugye egészséges állat, állatokban készült csontlisztet még fel lehetett használni, akkor ajánlottuk azt, hogy ezt a módszert alkalmazzák. Tehát ennek a további használatát javaslom, és a kannibalizmus tilamának fenntartását is javaslom, tehát a, tehát a saját fajtától származó húsnak a takarmányként való fel használását. Tehát nem szabad például a sertéseknek sertéshús táplálékként adni. Hogyha pedig még magasabb biztonságot tudunk elérni, akkor akkor még ezt is tehát javasolnám. Ez azt jelenteni, hogy a csontlisztet, például sertés, sertés és sertés és szárnyas hulladékba látunk csak elő, de a szarvasmarhát kivesszük ebből a csoportból. Hogy miért? Azért, azért mert, mert ez egy még magasabb szintű biztonságot fog garantálni. Talán most még túl korai, túl korai tehát a szarvasmát felhasználni, hogyha még kifogásunk vannak bizonyos termékekkel kapcsolatban. Aztán azzal is szól a javaslat, hogy a előállítási és szállítási útvonalakat megfelelően kell jelölni és el kell választani egymástól. Ez is talán egy belépő lépés lehetne a, a takarmányozási tilalom feloldása irányába, tehát a állami eredetű állami, eh, állati eredetű eh, takarmány újbóli felhasználásának engedélyezése szempontjából. Aztán a bizottságnak ugye lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy az állati eredetű táplálék importját megfelelően ellenőrizze, hogy itt is láthassuk, hogy a szabályokat betartják, és azt is várom a jelentésem keretében, hogy itt egyfajta tűrés határt az állati eredetű protein esetére ne vezessenek be a kérődző állatok esetében. Ami pedig a kockázatos anyagokat illeti, a 13-as, 14-es pontban itt ugye azt fogalmaztam meg, hogy elvárom az Európai Bizottságtól, hogy a kockázatos anyagoknak a listáját, az SRE e, listát az fenntartsa, és a nemzet közi állatjárványügyi hivatalnak a részvállalása is azonos maradjon, a szerepük ne gyengüljön. Aztán a kutatással is kapcsolatban is írtam valamit a 15.-17. részben, például ami a súrlókorral kapcsolatos rezisztenciára vonatkozó kutatásokat illeti, Nyilván a kutatás is hozzájárulhat a TSZ megelőzéséhez az unión belül, és támogatni kell a folyó kutatási munkát, a BSE, tehát a kergemarhakor tesztek területén, tehát az, az még élő, le nem vágott állatokon végrehajtott tesztek esetében. Ezt már évek óta szeretnék ugyanis elérni. Aztán szóltam még néhány pontban, egész pontosan három pontban, olyan kérdésekről, amelyek nincsenek benne a menetrendben. Például az élelmiszer és takarmány biztonság kérdéséről, ebben utaltam arra, hogy itt egy pozitív trendet ismerhetünk fel a kerge marhakóros esetek eh, számát illetően, és ami a monitoring rendszert illeti és a ellenőrzési rendszert illeti az Európai Unión belül, az rendben van, azonban néhány tagállamban változatlanul alacsony minőséggel találkozunk ezzel kapcsolatban szeretné a bizottság bizonyos tagállamokban az ellenőrzést szigorítani, ez is benne van a menetrendben, és aztán jönnek a kedvenc témáim, amikkel foglalkozom, például például a csontról fizikailag vagy mechanikai úton leválasztott hús kérdése, mint tudják, az ilyen ugye ennek ez most a neve egy korábban máshogy hívott húsnak. Úgy gondolom, az Európaiban eléggé sok húsféle van, nem kell, hogy az utolsó cafatot is leszedjük a csontról, és azt is hasznosítsuk, tehát a mechanikailag csontról, mechanikailag leválasztott húsra nincsen szükségünk, még a különböző kolbász termékek esetében sem. Én meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Uniónak a jogszabályai és azoknak a tagállami, megvalá, azoknak a tagállami átültetése az megfelelő lesz, és a célunk az kell, hogy legyen ennek során, hogy átvizsgáljuk, vagy megvizsgáljuk a fogalom meghatározásokat, és itt tiszta képet teremtsünk, hiszen sok ember, hogyha tudná, hogyha ilyen, ter- hogy ilyen származású terméket kap a boltba, azt nem vásárolná meg a dioxin határértékeket pedig felül kell vizsgálni, azok túl magasak, és nem felelnek meg az ember, illetve állat egészségügyi szempontoknak, inkább csak a megengedőségnek a politikája érvényesül itt is. Tehát ez nem az az mód, ahogyan mi értelmesen el kell, hogy járnunk. Aztán a biogáz létesítményekkel kapcsolatban is írtam valamit, és megfogalmaztam azt a követelményt, hogy ott megfelelő állati melléktermékekkel kapcsolatos energiatermelés vagy hasznosításnál megfelelő higiéniai viszonyokat kell teremteni. Tehát, hogyha állati proteint hasznosítanak ezek a létesítmények, azokat megfelelően kell sterilizálni, és megfelelő ellenőrzésnek kell alávonni. Egy pontot elfelejtettem, ez a 18-as pont, ez a különböző hortoknak a selejtezése, kohortoknak a selejtezése, hogyha valamilyen kergemarhakor gyanús eset merül fel, akkor természetesen a teljes kohortot meg kell semmisíteni, és csak egyedi esetekben, hogyha az adott tagállam megfelelő kérvényt nyújt be, csak abban az esetben lehet az adott kohortot a reproduktív életciklusának a végéig fenntartani. Ez azonban ritkán fog előfordulni, az Európai Bizottság egy olyan javaslatot terjesztett elő, amit azonban én elutasítok, ez, ez egyetlen pont, amit teljesen elutasítok. Fandály kollégának talán ez meglepetés lesz, azt gondolom ugyanis, hogy a jelenlegi helyzet a kergemarhakorral fertőzött szarvasmarhákkal kapcsolatban megfelelő, és éppen ezért, akik ezt, ettől el akarnak térni, azok a tagállamok megfelelő kérelemmel fordulhatnak a bizottsághoz. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon intenzív jelentés, nagyon komplex témáról szól. A titkársági kollégák kollégákat, és a, a, én saját kollégáimat is nagyon igénybe vette, hiszen közük se volt eddig a TSZ témájához. Úgy gondolom, hogy azonban az írásos forma az nagyon nagy megelégedésre adhat okot, és remélem, hogy nagyon a jó együttműködés volt a, ugye, a titkársággal és a kollégákkal is, és ez folytatódni fog. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Rodberen asszony, ezt az igen tömör és kiegyensúlyozott jelentést, most pedig átadom a szót a különböző árnyék jelentéstevőnek, és hát úrral kezdem. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Szerintem itt az ideje, hogy egy újabb ütemtervet mutassunk be. Itt uh, a TSE és a BSE ügyben hiszen ezek az elmúlt években nagyon intenzíven foglalkoztatak minket. Ha visszagondolunk 1990 óta, eléggé jó munkát végeztünk parlamentként, és nagyon gyorsan megváltoztattuk az Európai Unió eljárás rendjét. Most mégiscsak látjuk, hogy ennek pozitív eredménye volt. Megállapíthatjuk, hogy gyorsan csökkentek a megbetegedések, hogy teljesen új a jelenlegi helyzet, és már most el kell gondolkoznunk azon, hogy a pozitív eredmények ne csapódjanak le az új szabályozásban, hogy mégse egy olyan szigorú szabály szülessen, amely sok esetben nem szükséges. De természetesen ügyelnünk kell a polgárok egészségére, természetesen ugyanúgy az állat egészségügyre is. Ez egy alapfeltétel. Éppen ezért támogatom az előadó álláspontját. Ami a BSE megfigyelésére vonatkozik, nem vagyok annyira szigorú, főleg itt a kor megemelésével kapcsolatban az elmúlt évek során nagyon sok vizsgálat zajlott, Nyilvánvalóan ez költségtényező is, de számomra igazából a költség nem mérce az emberek és az állatok egészségének védelmekor. Azonban számos kutatásnak még nincsen vége, tehát itt én itt nagy lelkűbb lennék a korhatár emelésénél, tehát nem lennék annyira szigorú itt, mint az előadó, de hát nyilvánvalóan el kell eh, gondolkozunk azon, hogy mi a szükséges és mi nem szükséges. Tehát erről szerintem mindenképpen eh, tárgyaljunk. A takarmányozási tilalom fenntartása, ez az én hozzájárulásom egyik súlypontja itt. Nem rég eh, szabályoztuk itt azokat a termékeket, amelyek ide is vágnak, tehát ide tartozik a kadmium 3-as a melléktermékekben. Természetesen egyetértek, hogy meg kell vizsgálni a vágóhidakat, engedélyezni kell őket, biztosítani kell a szállítási útvonalakat, szükségesnek tartom azt is, hogy a kanibalizmust kizárjuk, helyes, de nem csak a rövid távú gondolkodás helyén való. A jövőben is garantálni kell, hogy a kérődzők ne kapjanak állati eredetű fehérjét. Ezt pedig most is mindenkorra rögzíteném. Hiszen az anatómiájuk, a fiziológiájuk nem felel meg az állati fehérje fogyasztására. Ez ne is legyen a jövőben se vita tárgya. Rögzítsük. Azonban meggondolandónak tartom, hogy eh, ne vezessünk ebbe valamilyen tolerancia határt a kérődzők esetében, ez most nagyon eh, alacsony. Ez mégiscsak olyan termelőeszközökkel függ össze, amelyek megfelelőek. Tehát itt nem arról van szó, hogy állatéredetű fehérjét adjunk hozzá, hanem ahol nem tudjuk megakadályozni azt, hogy a takarmányba bejusson valami ilyesmi éppen ezért egy, egy türelmi határt, egy tolerancia értéket bevezetnék. A kutatás, igen, egyetértek az előadóval. Nagyon érdekelne, és hallanám a bizottságtól is a véleményét, hiszen néhány éve már az első módosításban, amiről itt döltött, döntöttünk, a juhok esetében megkíséreltük azt, hogy csökkentsük itt a káros anyagot. Érdekes lenne erről hallani valamit, tehát a korcsoportok kiírtása nem szükséges. Ez korábban pozitív volt, de most igazából nem engedhetjük meg magunkat ezt az állatvédelmi előírásokkal. Tehát itt egész állatcsoportokat nem lehet kiírtani azért, mert néhány egyednél találtak valamit. Tehát csak is amennyiben ha megállapítottak valami nagyon nagy kihatású dolgot. Tehát ebben az esetben egy kicsit közelebb kellene kerülnünk a, sele, a realitáshoz. Meg kellene válaszolnunk itt a dioxin és a biogáz kérdését is. Tehát, hogy itt köze van -e ezeknek ehhez. Hmm, nem vagyok biztos. A dioxin esetében, ha arról van szó, hogy változzanak a határértékek, 1990-ben, amikor Belgiumban dioxin eh, botrány volt, megszabtuk a határértéket. És a határérték olyan szigorú, hogy eh, a fertőzések fennállnak, tehát a különféle fűtőüzemek miatt is. Tehát nem lehetne azt elérni, hogy ne hagyjuk legelni a teheneket, mert dioxint esznek. Tudják, ön is tudja, Rót Pérent mondja, hogy mindig óvatos voltam, de hajlandó vagyok erről még tárgyalni, tehát akár egy tilalomról is de most itt a jelölés támogathatom. Jó jelentés ez, amelyet elénk terjesztettek, tükrözi az új helyzetet, költségeket is megtakaríthatunk, anélkül, hogy ártanánk az emberek, állatok egészségének. Köszönöm. Marit Paulsen. Marie Paulsen a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Szinte történelmileg ironikus ezt a dokumentumot olvasni, hiszen itt ültem korábban is, és igazából, amikor az élelmiszer higiéniáról, az élelmiszer ellenőrzésről szóló irányelvről tárgyaltunk. Tehát egy nagyon jó szövegről van szó, Rót Bérent asszony tollából semmi problémán nincs semmivel. De úgy vélem, hogy itt az ideje, hogy ismét felvessük annak a kérdését, mint a dokumentum is teszi, hogy óriási állati eredetű fehérje hiányunk van. Nem kell kételkednünk abban, hogy a sertések és a szárnyasok is mindenevők természetes állapotukban igazából mindenevők. Még akkor is, hogyha főleg eh, növény eredetű táplálékot vesznek magukhoz. Tehát felül kell vizsgálnunk ezt. Nagyon támogatom azt, hogy tiltsuk meg a kanibalizmust. Tehát a fajon belüli fehérje forgást nem szabadna megengednünk. De nem tudom, vagyok, nem tudom, hogy biztosak lehetünk abban, hogy ma vannak-e módszerek arra, hogy az egyik fehérjét a másiktól megkülönböztessük. Tehát van egy ellenőrző mechanizmus a termelőlánc végén, de nagyon nehéz és nem tudom, hogy tényleg ketté lehet-e választani, mondjuk szúrópróbás mechanizmussal az egész folyamat végén, hogy mi az állati és nem állati fehérje. Ahogy Schnellhardt úr mondta, hogy uh, igazából uh, a kérődzők vegánusok, tehát nem is vegetariánusok, hát semmi állati eredetű táplálékot nem fogyasztanak. Akkor itt nézzük az élelmiszer és a takarmánybiztonságot. A bizottságtól kérném, hogy egy kutatást mutasson be arról, hogy hogyan működik a különböző országokban az ellenőrzés. Hiszen aki az ellenőrzési rendelet előadója volt, előadta a jelentését, és igazából sokkolt az eredmény. Tehát eh, az élelmiszer biztonsági ellenőrzés totálisan padlóra került, és eh, nagyon eh, kockázatos itt hinni, és nagyon jó lenne itt a valósághoz alkalmazkodni, hiszen óriási különbségek vannak országok között, a különféle táplálkozási formák között. Úgy gondolom, hogy itt a gondolkodásmódot kellene megváltoztatnunk a becslés tekintetében. Esetleg jobb képzésre van szükség, talán sokkal szigorúbb és részletesebb szabályokra van szükség, hogy mi is a kockázat. Hiszen nagyon nehéz számos ellenőr számára hogy igazából mi a kockázatos, és nagyon kockázatos, mi a kevésbé kockázatos. És itt a 20-as bekezdés foglalkozik ezzel. A 22-es Rót Pérent azt mondja, nem igazán világos számomra, nem tudom, miről szól. Rendben van. Jó, esetleg majd elmagyarázod. Tehát itt ami pedig a csontokról mechanikusan lefejtett húsra vonatkozik. Most nem tudom, hogy sírjek, vagy nevessek. Hiszen egy olyan rendszert vezetünk be, amely során eldobáljuk az ételt. Tehát az én országomban minden ember igazából negyedévenként 50 kiló élvezhető húst dob el. Tehát, és nem tudom, hogy egyetértetek -e azzal, hogy eldobjuk az ennivalót. Ebben a rendszerben pazarlás van. Tehát nem tudom, hogy szükség van-e arra, hogy ezt így eh, géppel vágjuk le. Tehát nem tudom én, hogy lehet-e a húst valahogy centrifugába tenni, hogy lejöjjön róla a hús, de az biztos, hogy egy olyan rendszerben, ahol már így is úgy is pazaroljuk az élelmiszert, nem tudom, hogy erre szükség van-e nem tudom, hogy hányszor ismételtem már, hogy hol van erre szükség. Tehát rengeteget pazarlunk. Értékes élelmiszert pazarlunk. A liberálisok nevében azért azt javaslom, hogy támogassuk egy kis kérdőjellel a jelentést, ez pedig a már említett 20-as ezt egy kicsit azért én egy eh, jobban kidomborítanám, tehát ami az ellenőrzésre vonatkozik. Köszönöm szépen. Merci Köszönöm szépen a hozzászólását. Jim Nicholson a következő hozzászólunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözlöm a jelentést, Ismerem már Dagmárt egy ideje, tudom, hogy szakértő volt, már a BSE-ről és a Kerge Marhakorról is készített jelentést, úgyhogy ő volt a legjobban kiválasztott személy a jelentés elkészítésére. A jelentés kiemeli a annak fontosságát, hogy mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy a múltbeli események megismétlődjönek. A BSE csökkent, ennek örülünk, de ez nem azt jelenti, hogy önelégültek lehetünk, mert ez bármikor visszatérhet, sőt, és ez a veszély mindig ott van, ennek visszatérése, éppen ezért sok mindent támogatok a jelentésbe, de van néhány fenntartásom a takarmány betiltást illetően. A VS e válságot láttuk a mi országunkban, az Egyesült Királyságban, és láttuk, hogy milyen sok állatot érintette ez. Talán ez amiatt van, hogy milyen országból jövök, én megértem az, hogy nyomás alatt vagyunk, ami a takarmányköltséget illeti jelen pillanatban, de föl kell tennünk a kérdést, ez az egyetlen válasz a protein deficitre, hiányra. Lehet, hogy nekem ezek sajátos fenntartásaim, hogy ezt az utat kövessük, de el kellene gondolkodni ezen, hogy bevezessük-e az állati csontok takarmányba való keverését. Minden attól függ, hogy hogyan prezentáljuk ezt, mert a közvélemény, nem tudom, hogy más országokban ez hogy van, de nálunk megrögzött vélemények vannak, és a az újbóli felhasználás ellen van a közvélemény. Teljes mértékben egyetértek a mechanikusan leválasztott hús problémájával. Szerintem erre nincs igény, csak néhány ember több pénzt akar még, több bőrt lehúzni az állatokról, és merre fele haladunk. Tehát, hogy most provokatív leszek, mindannyian tudjuk, hogy a fehérje deficit valós probléma, mert az EU olyan lassan adja ki az újfajta importengedélyeket Dél-Amerikából, Észak-Amerikából az EU irányában. Ami a tűrés szintet illeti, ezt meg kell vizsgálni. vizsgálni. El kell mondjam, hogy ha megnézzük, hogy mi történt meg a dioxin válságot és dioxin problémát, meg az, ami az én térségemben történt, vannak olyanok, akik nem követik a rendelkezéseket, és valahogy megszegik a szabályokat, és aztán nem értik, hogy ezért milyen, miért mérgesek mások. Vannak standardok, normák, igen magas szintű normák az EU-ban, és ami engem illet, támogatni tudom mindezt, de sürgetek arra, hogy óvatosan járjunk el, és azzal kapcsolatosan is legyünk óvatosak, hogy ezt hogy prezentáljuk a fogyasztóknak. Elnök, végtelenül köszönöm. Dagmária szó. szó. Köszönöm szépen. Mielőtt a bizottsági kollégák szeretnék erre, szeretnének szintén reagálni, az egy-két pontra én is kitérnék még. Először is azokra, amiket Snellhard úr említett. Ami az életkor megemelését illeti, 72 hónapra 22 tagállamban. Itt nem kell döntést hoznunk, ez már egy eldölt kérdés, én csak utalok erre a jelentésemben, hogy ez így jól van. Mi is figyelemmel kísértük ezt a dolgot, az a, a bizottság tehát értelmesen és korrektül járt el, még akkor is, hogyha nem kérdezte meg a parlamentet. Amire viszont utalnom kell, az az, az a életkornak a további növelése. Ennek mindenképpen óvatossággal kell történnie, óvatosan eljárva kell történnie. A BSE ellenőrzési program pedig továbbra is fontos kell, hogy legyen az Európai Unióban ez ugye így van, de hát azt is látjuk, hogy ez nagyon át érzelmekkel átitatott téma is egyben. Éppen ezért fontos, hogy az éves BSE vizsgálati programot azt átdolgozzuk, és jobban megnézzük, és az életkori határnak az ellenőrzés során való további megemelését csak abban az esetben tegyük lehetővé, hogy az elkövetkezendő években az kerül megállapításra, hogy az esetek száma csökken. 2009-ben 67 eset volt, ugye gyakorlatilag 10 évvel a BSE járványnak a csúcspontja után, és azért én ezt nem tartom túl kevésnek. Ami pedig a takarmányosi tilalom kérdését illeti, ezzel kapcsolatban is mondanék még valamit. Paulsen és Jim Nicholson kollégák mondtak ezzel kapcsolatban valamit. Én sosem voltam a takarmányozási tilalomnak a támogatója, én ezt elleneztem. Én ezt mind, mindenképpen ilyen akcionizmusnak, egy ilyen populizmusnak tartottam, ami kielégíti a, a közvéleménynek a kívánalmait. Azonban most azt kell, hogy nézzük, hogy hogyan tudunk visszatérni a racionalitás talajára. Nincsen okunk arra, hogy a minden evőket, tehát azokat az állakat, amik tényleg mindent megesznek, ezért is hívják őket mindenevőknek, tehát nincsen ok arra, hogy ezeket az állatokat, amelyek meg, meg tudnak enni más állatokat is, amit ugye a természetben is tesznek, ezeket az állatokat ne takarmányozzuk állati eredetű takarmányjal. Ugye itt mi mindig a vágott állatokból visszamaradó hulladékra gondolunk ilyenkor. Tudjuk, hogy ez nem egy esztétikus, szép hulladék, de mindenképpen egy magas tápanyag tartalmú hulladék, és nem tudom, hogy megengedhetjük-e azt magunknak, hogy hogy ezt úgymond elpazaroljuk. Nem tudom, Jim azt mondta, Jim Nicholson, hogy ő érti a nyomást, amit ebben a tekintetben érkezik felénk, de itt azért nem egy gazdasági nyomásról van szó, hanem, hanem tulajdonképpen egy erkölcsi nyomásról, hogy, hogy ezt parlagon hagyjuk ezt a tápanyagforrást, és ezt ne hasznosítsuk észszerűen én mindig is azt gondoltam, hogy ezt hasznosítanunk kell. Én tiszteletben tartom, hogy Mari, ami Mari Paulson jelentésében évekkel ezelőtt elhangzott, hogy tiltanunk kell a kanibalizmust, és ezt aztán átkerült Snellhartul és Polson kolléga közös jelentésébe is. Ezt én jónak tartom, ezt fenn kell tartani. Paulson kolléga föltette azt a kérdést, hogy hogyan lehet egyáltalán megállapítani azt, hogy milyen állatfajtól származik az az állati eredetű takarmány. Talán a bizottság erről majd mond valamit. Vannak erre módszerek, amelyek ezt lehetővé teszik az Európai Unióban, tehát erre van módunk, hogy a hogy a PCR módszer pontosan mit takar, azt majd Fandai kolléga el fogja talán mondani. Tehát 2011 második felében az erre vonatkozó vizsgálati módszerek rendelkezésre fognak állni, és a jelentésemben azt írtam, hogy ezt össze, hogy össze kell kapcsolni a tilalmat a, a, faj, a protein fai származásának ellenőrzésére vonatkozó megfelelő módszerekkel is. Mi a helyzet a különböző tűrés határakkal? Én nem vagyok egy hisztérikus alkat, és nem mondom azt, hogy a a kizárólag a növényeket fogyasztó kérődzők ne kapjanak egyáltalán állati eredetű proteint. Hogyha nem kaptak volna ilyet, akkor nyilvánvalóan a BSE, az agy, ez nem alakult volna ki, de miről beszélünk? Nézzük meg pontosan nyilvánvalóan nem arról beszélünk, hogy egerek kerülnek véletlenül a ledarált hulladékba, és nem arról beszélünk, hogy egy természetes szennyeződése van a takarmánynak. Ezzel kapcsolatban már van szabályozás, ami bizonyos tűréshatárokat irányoz elő, amit a, éppen a takarmányba belekerülő egér vagy madár tetem okoz azonban, tehát nyilvánvalóan a, nyilvánvalóan a természetes szennyeződés az már ezekben a tűrés határokban figyelembe van véve. Azonban itt arról beszélünk, hogy hozzákeverünk-e állati eredetű proteint a takarmányhoz. Nem szab, tehát er, ez egy másik eset, ezt külön kell kezelni, nem szabad rossz jelzést küldeni a nyilvánosság irányába. Én tudják, hogy kompromisszumkész vagyok, de nem szabad ezt a dolgot ide kevernünk. Ez egy olyan jelzés lenne, ami azt mondaná, hogy gyakorlatilag itt a, a szándékos állati fehérje felhasználására is bizonyos tűrés határokat állapítunk meg. Snellhart úr beszélt itt a kohortoknak a elpusztításáról. Ez is egy olyan kérdés, ugye ők tudják, hogy ha van egy BSZ-vel fertőzött gulya, akkor ugye ezt nem lehet hasznosítani, az összes állatot el kell pusztítani, ha csak nem az adott tagállam kérvény nyújt be arra, hogy engedélyezzék azt, hogy a produktív életciklusuk végéig életben maradhassanak ezek az állatok. A bizottság most megfontolás tárgyává tette azt, hogy esetleg lehetővé kellene tenni, hogy úgymond e, ezekben az esetekben elnézőek legyünk, és egyetlen, egyetlen egy esetnek az előfordulása az még ne okozzon itt különösebb idegességet. Én azonban ezt nem tartom támogatandónak. Ezt meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy is fogalmazzak, meglehetősen bátor álláspontnak tartom, vagy talán provokatívnak a bizottság részéről, tehát a bizottság tárja elénk, hogy hogyan fogja ezt a nyilvánosság számára bemutatni. Képzeljük el, van egy guja, eh, ami Türingenben, vagy bárhol, bármilyen európai mezőn, eh, BSE-vel, kergemarakorra fertőződik. Mit teszünk ekkor? Képzeljük el. Tehát egy ilyen eljárás ma számomra teljesen elképzelhetetlen, hogyha egy tagállam azt gondolja, hogy a produkt aktív életciklus a végéig szeretné életbe hagyni ezeket az állatokat, rendben, de azért önök ne kerüljenek vissza az állati takarmányozási láncolatba. Tehát úgy gondolom a 2009-es 67 eset az túl sok, hogy ezt megengedjük. Hogyha majd három vagy két eset lesz, két fertőzéses eset, akkor talán beszélhetünk róla, de úgy gondolom, hogy egy ilyen javaslat nem fog többséget kapni hiszen nyilvánvalóan ez a hússal kapcsolatos bizalmat rombolná. Aztán pedig a dioxinnal kapcsolatban elhangzott, én nem a, arról a dioxin fertőzésről beszélek, ami véletlenszerűen fordul elő, hanem itt ugye évek óta van egy mesterséges dioxin kibocsátás, és meg van határozva, mi az, ami az emberi emberi egészségre ártalmas, itt nem szabad megengedőnek, opportunistának lennünk. A dioxin határ értékeket felül kell vizsgálni, méghozzá a tekintetben, hogy a halból származó liszt, a hal liszt, ami sokszor dioxinnal szennyezett, az, és az adható el szárnyasoknak, és nem kellene az ezzel kapcsolatos határértéket tovább csökkenteni. Tehát ezt egy fontos cselekvési pontnak tartom. Aztán 22-es szakasza kapcsolatban Snellhart úr tett föl kérdést, ott a biogázról van szó. El tudják képzelni, 14 éves kergemarha kapcsolatos tevékenység után nagyon sokat tudok Eh, erről a témakörről, de azért teljesen pontos tudásom nincsen. Vannak itt az Európai Parlamentben olyan kollégák, akik ugye gazdálkodók, eh, és az Agrárbizottság volt elnökölte az egyikük, eh, ők utaltak számomra arra, ők figyelmeztettek arra, hogy konzisztensen kell eljárnunk, ami a higiéniai előírásokat illeti az állati melléktermékek esetében. Erre utaltak többen. Tehát, hogyha ott szigorú szabályokat alkalmazunk, az állati, az alkalmazásra kerülő állati proteinnek kapcsolatban, ami ezeknek a sterilizálását illeti, akkor ugyanezt kell tennünk, abban az esetben, hogyha ezeket a hulladékokat például a biogáz üzemekben hasznosítják. A biogáz a biogáz létesítmény, ugyanakkor akár 70 fokra is fölhevítik ezeket a hulladékokat, hát ezt azért elégségesnek kell tekintenünk. Pauszon asszony utalt arra, hogy, támog- hogy fenn kell tartanunk a kanibalizmus tiralmát, ezzel én is egyetértek. A 20-as szakaszt illetően pedig, ez a dioxinra vonatkozó szakasz, itt ugye az ellenőrzése kapcsolatban írtam valamit, az Európai Unió élelmiszer ellenőrzései azok jogszabályon alapulnak. Ugye ez egy olyan jogszabályozás, amit a tagállamoknak kell a saját jogukba átültetniük. A tagállamokat fel kell szólítanunk arra, hogy a dioxin határértékeket nem ne csak ültessék át a saját jogukba, hanem a betartásokat ellenőrizzék is. A dioxinos fertőzési esetékkel kapcsolatban megállapítás nyert, hogy túl ritkán ellenőrzik a tagállamok a dioxin fertőzést, a dioxin határértékek betartását. Éppen ezért ez a szakasz így ebbe a formába kerül bele a jelentésbe, tehát Jim. Your unease concerning the vision of the feed ban. I can understand that, and to be honest, I anticipate... Értem ezt a kérdést, sőt, számítottam rá, de úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy ezt megtegyük. Az emóciók az csodálatos dolog, de nem szabad, hogy csak az érzelmek vezéreljenek bennünket, amikor a jogszabályról van szó. A, az állati protein és az arra kapcsolatos kérdések, miből származik, ez emocionális. A közvéleménynek való prezentálás fontos, ezt tudom a házból is, meg a külvilágból is, de szerintem őszintének kell lenni, ez a legjobb módszer. A sertés vagy a szárnyas felét kis állatok ételéül használjuk fel, most akkor ezt így akarjuk a tovább is megtenni, vagy pedig eh, ez pazarlás, vagy pedig a genetikailag módosított szóját fogjuk felhasználni, ami közben nagyon eh, drága, de közben eh, nagyon sokféle proteinre szükségünk van, nem csak egyféle. A másik pedig az újrahasznosítás, a szójával kapcsolatosan. A szója fontos része a táplálkozási láncnak, főként a nem evők esetében, ezt tudom. De ez nem az egyetlen dolog. Nincsen elég eh, olajnövény az EU-ban, olajos növény, és hogyha felhasználjuk őket, akkor eh, akva üzemanyagra, nem is bioüzemanyagra akarjuk felhasználni hogyha ezt fogjuk az autónkba tölteni, akkor még lejjebb megyünk, és még korlátozottabb lesz a takarmány lehetőség. Ezt kell elmondani a közvéleménynek, és azt is, hogyha, fogyasztják, hogyha húst fogyasztanak bármilyen forrásból, akkor tudni kell, hogy ezek az államok, állatok hosszú ideig élnek, és mindenki azt szeretné, hogyha egészséges életet élnének, mondjuk kint tartanák őket, de megfelelő táplálékra, takarmányra is szükségük van. Tudjuk, hogy mi van az LK-ban, Németországban, vagyis hát egyre nagyobb igény van élelmiszerekre. A másik a GMO szója, ez sem segítene bennünket etéren. Köszönöm, biztos vagyok benne, hogy a bizottságnak igen értékes megjegyzései lesznek. Elnök, köszönöm. Akkor most átadom a szót Pudlé úrnak a bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk. Az EK-ban 25 évvel ezelőtt, 86-ban diagnosztizálták az első esetet, és Rod Berend asszony akkor egy másik jelentést készített. Annál is inkább örülünk, mert ez a jelentés nem túl bíráló a bizottsággal szemben. Általában tetszenek nekünk Rodberend asszony konklúziói, ajánlásai. Gyorsan átfutok a különböző pontokon, de van kérdésük, szívesen válaszolok. Először is a felügyelet kérdése. Az igaz, hogy javasoltunk intézkedéseket arra, hogy a tesztek számát csökkentsük, és a felügyelet idejét növeljük, de különböző módszereink vannak arra, hogy az elhullott állatok vagy a beteg állatok esetében fokozzuk a felügyeletet. 67 esetről beszélt az előadó, 2010-ben körülbelül 35 eset volt, minden évben a felére csökken körülbelül az esetek száma, és reméljük, reméljük, hogy nullára fogunk érkezni, vagy pedig alacsony számra, de látjuk, hogy vannak spontán esetek, különböző agy elváltozások, és azt is tudjuk, hogy az állati liszttel közvetített betegségek leálltak, és a pozitív esetek olyan államok, olyan állatok, amelyek körülbelül tíz évvel ezelőtt fertőzöttek meg, akkor, amikor az állati eredetű lisztet betiltottuk. Mindenkinek az az álma, hogy antemortem vagyis az élő állatokon végzett tesztek legyenek, és ne pedig postmortem, ne kelljen felhasználni a, az elhullott állatok agyát a tesztre, valamilyen sejt teszt legyen, de ezzel kapcsolatosan a kutatók nem túl sok jóval biztatnak bennünket. Ami pedig a takarmány betiltást illeti, most a konklúziókkal összhangban jártunk el, ami az úti tervet illeti. Nincs arról szó, hogy azt javasoljuk, hogy a, rák, a kérődzők állati eredetű lisztet kapjanak. Látjuk a 80-as évekből a BSE eseteket, amikor 30 ezer eset volt évente. Nem szeretnénk ezt újra megtapasztalni. Azt is megerősítem, amit eh, Rod Berend asszony mondott, vagyis az, hogy 2011 felé, az év második felében a laboratóriumok eh, teszteket adnak át számunkra, amelyek segítségével PCR testekről van, tesztekről van szó, amelyek az állati eredetű lisztekkel kapcsolatosak, például eh, nek keresztezve kapják ezeket az állati eredetű liszteket, mondjuk a szárnyasoknak sertés eredetű lisztet adjanak, vagy fordítva. A lényeg az, hogy ezeket a teszteket jobban el tudjuk majd végezni, és az importot is jobban tudjuk ellenőrizni, azért, hogy ez a 20 perc, 3 bárnyomás, 133 fok, ez legyen alkalmazva a harmadik országokból importált állatok esetében, ami pedig a, az eszeremet meghatározott kockányzati anyagokat illeti. Mi az epsz át követjük, és nem pedig az OIE-t etéren, bár azt reméltük, hogy a gyomrot fogják, vagy a gyomor kérdését fogják újra vizsgálni. Most ezt megsemmisítik, ez egy méter nagyságú a szarvasmarak esetében, de a tudomány oda még nem jutott el, és még nincs ezzel kapcsolatosan megállapítás, amíg ez nem születik meg, meggyőző módon addig megsemmisítjük a beleket, még akkor is, hogyha a tonna vagy a mennyiség szempontjából ez nagy veszteség. Kutatások, úgy érezzük, hogy egy napon majd genetikai rezisztenciát lehet kialakítani a kecske félék esetében. A marháknál ez kevésbé világos, a juhoknál ez már létezik, a kecskék esetében úgy tűnik, hogy a genetikai rezisztenciát sikerül kifejleszteni, kísérletek folynak, főként Cipruson ezzel kapcsolatosan, és az eredményeknek 2012-ben kell megjelenniük. A szarvasmarhák esetében sajnos ez sokkal nehezebb, pedig mindenki azra számított, hogy genetikai rezisztenciát lehet náluk kifejleszteni, mégpedig az állatok keresztezése segítségével, azért, hogy a fiatal állatok gének rezisztensek legyenek. Ami pedig a hivatalos kontrollt illeti, itt Polszán asszony véleményét osztjuk, a takarmánykontrollról, talán ez valóban nem harmonizált a tagállamok szintjén. Az igaz, hogy az állat egészségügyi iroda, hivatal munkatársai az egész eh, élelmiszer láncot, táplálékláncot kell, hogy eh, figyelemmel kísérjék a növénybetegségek, állathigiénia, állatok jóléte, kímélete, egészen a, az éttermekig, és mint tudják, ez pénzügyi problémákkal kapcsolatos. A legtöbb kormány nehéz pénzügyi helyzetben van, sőt, néha nagyon nehéz helyzetben, mint ezt látjuk Görögországban, Portugáliában, Spanyolországban. Sajnos a kontroll intenzitása az élelmiszerlánc ágazatban néha kívánni valót hagy maga után, de néha a jelentések segítségével, vagy az Európai Bíróság segítségével, valamint eh, a képzőprogramjaink segítségével próbáljuk felkelteni a tagállamok figyelmét arra, hogy jobban megszervezzék a kontrollt a az élelmiszer lánc szempontjából. Egyébként Börn úr a 2000-es években, ő volt a biztosunk, prioritást adott annak, hogy igen erőteljes kontroll legyen a tagállamokban a hivatal ellenőrzése, és ennek köszönhetően legalábbis a régi tagállamokban a BSE kontrollok igen szigorúak voltak. Ami a dioxint életi a hallésztben, hangsúlyt helyeznék arra, hogy limitjeink vannak a hallészben, a dioxint illetően, és ezek nagyon szigorú értékek, a legszigorúbbak a világon. Ezeket áttekintettük a különböző tudományos vélemények fényében, különböző jelentések alapján, tudjuk, hogy a balti tengertésében vannak különösen problémák etére, de odafigyelünk a dioxin problémára. A németországi válság a közelmúltban, 2010 végén, 2001 elején mindenre emlékeztetett bennünket, és még akkor is, hogyha az eredet tettét még nem sikerült tisztáznia a német bíróságnak, ha jól tudom, még akkor is nálunk vannak a legszigorúbb normák. Viszont az a rossz ebben az egészben, hogy vannak rendszerek a fertőtlenítésre, főként a hal protein esetében a dekontaminálásra, a hal olaj esetében, de a halliszt esetében még nincs módszer arra, hogy fertőtlenítsék, vagyis kivonják a dioxint a halliszből, ez csak a hal olajban, olaj esetében létezik. Itt gondok vannak tehát, és tudjuk, hogy a halliszt fontos protein forrás, még akkor is, hogyha az egész föld szintjén néha úgy gondoljuk, hogy ha, hogy azért fogjanak ki halat, hogy állatokat etessenek vele vagy velük, ez a fenntartató fejlődés miatt, a tengeri erőforrások kérdése miatt bizony nem megfelelő. Amikor elkészítettük az úti tervet, akkor úgy gondoltuk, hogy azért ezt az állati lisztet mégiscsak felhasználjuk, de nem a kérődzők, hanem más fajok esetében, és így kevesebb GMO szóját kellene importálni Észak- vagy Dél-Amerikából. Ami a kohortot illeti, az igaz, hogy javasoltunk egy olyan rendszert, amelyen belül egy-egy kohorton belüli állatok, amikor valamely állatot a BSE megfertőzött, tovább folytathassák karrierjüket, és gyorsan ne öljék le őket, ne vágják le őket, mint ahogy ez volt, főként a tejet adó, tejtermelő tehenek tovább adhassanak tejet, mert a BSE tejjel nem adódik át, és végül is azt javasolták, hogy a megfelelő tesztek után ezeket az állatokat még emberi fogyasztásra is lehessen szállni. De közben a politikai akarat úgy kívánta, hogy ezeket az állatokat mégiscsak elégessék, ugyanúgy, mint a BSI által megfertőzött állatokat. Itt nem látunk gondot, főként azért, mert ez kevés állatot érint, és ahogy elmondtam, egyre kevesebb eset van, egyre kevesebb korcsoport vagy kohort, és egy-egy kohorton belül egyre kevesebb állatot érint mindez. Mechanikusan lefejtett é hús, ezt tudjuk, hogy Rodberend asszony veszőparipája, a mi véleményünk kicsit más, hagyd magyarázzam el elindítottunk egy programot, vagyis az élelmiszer hulladék csökkentési programját. A társadalmaink, országaink sok élelmiszert termelnek, közben ezeknek egy részét kidobják, vagy megsemmisítik, pedig még szinte fogyasztható. Ez, hogyha a szegénységre, meg a fenntartható fejlődésre gondolunk, és az újra feldolgozásra, hát akkor ez gond. Hogyha a csontoknak és az izmoknak, zsigereknek a legkisebb részét is felhasználják erős nyomás segítségével, ez nem magas minőségű proteint eredményez, ezt elismerjük, de mégiscsak proteint ad, ami szanitér szempontjából, vagy egészségügyi szempontból fogyasztható, hogyha ez jó feltételek mellett történik. A szárnyasok esetén el tudjuk kerülni a szalonella fertőzés lehetőségét, a sertéseknél ez kevésbé van így, de ott is szigorú feltételek vannak, a marhafélék esetén ez tilos. De ez mégiscsak forrást képvisel, és azt szeretnénk, hogyha elkerülnénk azt, hogy ezek a proteinek eltűnjenek. Általában egy felezett test esetén 45%-a megy emberi fogyasztásra, 55% pedig vagy állati fogyasztásra, vagy hulladék lesz belőle, vagy pedig komposzt, trágya, vagy pedig elégették. Tehát 55%-a egy-egy lefejtett húsnak más nem emberi fogyasztásra kerül, de közben egy bizonyos százalék mechanikusan lefejtett hús mégiscsak emberi fogyasztásra szánt hús, bár protein szempontjából nem magas minőségű, tehát esetleg kolbász lesz belőle, felvágott, de ez exportáljuk is több esetben, harmadik országok megveszik az EU-tól ezt a mechanikusan lefejtett húst, csökkentett áron, de ami a mennyiségeket illeti, ez relatíve fontos gazdasági forrást képvisel. Elnök asszony, ezeket a kommentárokat szerettem volna tenni és befejezésként gratulálok Radverend asszonynak a jelentéshez. Köszönöm, mi is gratulálunk az előadónak. Kérdezem, hogy az előadó asszony kíván-e még valamit hozzátenni? Köszönöm szépen. A vita végén csak annyi szeretnék mondani, hogy köszönöm szépen, hogy sok időnk volt, általában nem jellemző ez a bizottságunkban. Nagyon szépen köszönöm az árnyék előadóknak, az első visszajelzésüket, és remélem, hogy az árnyék előadókkal tudunk majd találkozni. Még Pudüli úrral nem értek mindenben egyet, Schnellhardt úrral sem, ami a kohorszra vonatkozik. és hogyha csökkennek az esetek, akkor az rendben van és eh, Pudelé úr, már ma is megvan annak a lehetősége, hogy eh, a tejtermelő marhákat eh, ilyen szemmel lássuk. Már ma megvannak a jogi eszközök, a tagállamok természetesen kérvényt nyújhatnak be, ha ezt akarják. Az ő dolguk, ha akarják. Éppen ezért nem értek egyet, de igazából a mechanikus úton lefejtett hús sem értek egyet, nyilván eh, ön is tudja, hogy ez összefüggött eh, a BSE idejében a kockázattal is. Tehát ragaszkodtunk ahhoz, hogy eh, csak is az izomhús kerüljön feldolgozásra. És marháknál például a gerincét is eladták, tehát természetesen a csontot is értékesítették tehát igazából akkor nem is lehetne T-bone eh, enni, hogyha csontos hús nem árulnának. De hogy felemetik a korhatárt, az egy másik kérdés. Még egy oka ennek az, hogy a mechanikusan eh, lefejtett húsnál megsérülhet a csont is, és mindig kijöhet a csontvelő. Schnellhardt úr azt mondja, hogy nem, hát dehogy nem. Pudelé úr mondja meg, hogy egyáltalán nem szokatlan, hogyha mechanikusan lefejtik a húst a csontról, akkor a velő is belekerül, hát csontszilánkok is belekerülnek, ez teljesen természetes, ezt tudomásul kell venni. Pudelé úr természetesen tiszteletben tartom a véleményét, de hogy erre a néhány százalékra még szükségünk lenne az export tekintetében, hát ezt nem tudom feltétlenül elfogadni, de azt elmondhatom, hogyha jelölést sikerül elérnünk, és mindig azt akartam, tehát nem azt, hogy valahogy úgy körbe díszítve legyen, mint a sonka esetében, hanem hogyha tényleg rajta állna, hogy ez mechanikusan lefejtett hús, amit az emberek értik akkor legalább ö, tudnánk, hogy nagyon kevesen vennék meg ezt a húst. És ö, szerintem a jelölés az jó lenne, tehát elől. Ugyanúgy, ahol az élelmiszer jelölésnél a biztonság ezt szereti. És akkor a probléma saját maga megoldja önmagát. Nem hinném, de ez hulladék. És szerintem ezt a hulladékot nem lehet emberekkel megetetni. Természetesen a csont liszté feldolgozandó dolgot nem feltétlenül kell betiltani, de az biztos, hogy nagyon szigorú szabályokat és szigorú jelölést kell alkalmazni, és utána kíváncsi vagyok a további érvekre, hogy ez miért nem jó. Köszönöm. Merci infiniment, madame le rapporteur. Köszönöm az előadónak. Április 19 déli kell leadni a módosításokat. Május 24-én eh, fogunk eh, erről vitatkozni, majd pedig a júniusi vagy júliusi plenárison szavazunk. Holnap reggel találkozunk. Kellemes estét!